Dear kollégák, üdvözlök mindenkit ismét a parlamentben, az Ekonban. Remélem, jól töltötték a szabadságot, kellemesen. Mindenkinek boldog új évet kis kívánok. Várom az új munkaév közös munka kezdetét a szakbizottságunkban. Nagyon sokat ennivalunk, és a legjobbakat kívánom a 2016-os évre. A napi rendről kérdem, elfogadjuk-e? Köszönöm, ha igen. Van egy rövid bejelenteni valóm, amerről már tájékoztatok is önöket. A közös e ülés, Lamasz úr elnököt is látom itt, Moskovici biztossal ma 7.30-tól 8.30-ig ebben a teremben lesz rögtön az ülésünk után. Most pedig jön a gazdasági párbeszédről szóló napirendi pont. Szeretném üdvözölni Luxemburg pénzügyminiszterét, az ECOFIN elnökét, Pierre Gramenyát, aki a luxemburgi elnökség szemeszterének eredményéről számol majd be nekünk. Mint tudják, december 31-én zárult ez a szemeszter, és ennek az eredményeit kell megbeszéljük. Nagyon sok területen nagyon sok fontos eredmény született, az ECON szakterületére vonatkozóan is. Fontosak ezek, mint tudják, fontos megállapodások születtek. A benchmark mértékek ügyében a trilógusban nagyon fontos jogalkotási téma ez, meg a statisztikai adatok témadosszéjában is. Fontos eredmények születtek az HICP, illetve a kifizetések mérlege témájában a szekuritáció és az adózás területén is a tanácsban nagyon fontos eredmények születtek. a táj, az adóra vonatkozó tájékoztatás információs és ibadügyi kérdésekben. A mai eszmecsere kiterjed arra a gazdasági párbeszédre, amely az európai gazdasági kormányzás kereteiben alakul ki, és a gazdasági támogatási egység egy briefing beszámolat készült erről a párbeszédről. Pierre, most megadom a szót, és aztán kérdések következnek, amelyekre válaszolhatsz. Parancsolj! Köszönöm, Roberto, a kedves szavakat, és én is szeretném jó kívánságaimat elmondani 2016 vonatkozóan a parlamentnek, illetve a szakbizottság tagjának átadni ezt. Sokan kérdezték az ülés előtt még, és még otthon is, hogy vajon örülök-e annak, hogy elkezdődött az új év, és örülök -e annak, hogy a luxemburgi elnökség lezárult. Sokakat megleptem a válaszsal. Azt mondtam, egyáltalán nem örülök annak, hogy vége a luxemburgi elnökségnek, mert nagyon érdekes, bár kihívásokban gazdag időszak volt ez, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat gondolkozhatunk a kis, közepes nagy országok szerepköréről, tagállamok szerepköréről a soros elnökség nagyon fontos eleme a tagállamok közötti kohézió erősítésének. Legyenek azok kicsik, közepesek vagy nagyok, az intézményi keretek és együttműködés tekintetében a soros elnökség egy rendkívül jó eszköz. Legalábbis én így láttam, az Európai Parlamenttel, meg a tagállamokkal együttműködés fényében, meg a bizottsággal együttműködés fényében mondhatom, nagyszerű tapasztalatokat szereztem, és remélem önök is osztják azt az nézetet, hogy legalábbis fontos területeken a luxemburgi elnökség hatékony munkát végzett. És ezek tükröződnek majd a gazdasági pénzügyi kérdésekben is, amelyeket most vagyunk tárgyalandók. Hogy kezdjem azzal, elnök úr, tisztelt képviselők? Röviden a gazdasági párbeszédről beszélek, rövidre fogom ezt. Annyit szeretnék elmondani, hogy széles körben érzékelhető a, gazdasági helyreállás a legtöbb tagállamban. Talán nem annyira hangsúlyos ez a javulás, mint ahogy vártuk. Talán sokszor gyengébb az üteme, és a kínai gazdaság lassulása és a fejlődő gazdaság lassulása miatt nem olyan erőteljes a helyreállás, mint korábban volt, ám az alacsony kamatok, az alacsony nyersanyagárak fényében monetáris politikák kell, hogy kövessék e célt. Az üzenet öt elnök jelentése a gazdasági és monetáris unió kitérsítéséről, amely június 22-én került beterjesztésre, fontos része volt a megbeszéléseinknek a gazdaság általános kérdéseiben. A jelentés arra törekszik, hogy a most meglevő jogi eszközöket a lehető leghatékonyabban használjuk fel az EMU erősítésére, hogy ez ütésállóbb legyen, és csak a hosszabb távú intézkedések bevezetését, amelyek az EMU szerkezetét közép és hosszabb távon fogják erősíteni. És persze az EMU mélyítését nem egy absztrakt feladatnak kell látnunk, hanem van eszközként, amely segít bennünket abban, hogy szélesítsük, mélyítsük a gazdasági növekedés lehetőségeit, munkahelyeket hozzunk létre, és erősítsük a beruházásokat. Az EMU mélyítését övező vitákban nagyon sok tanács során felmerült ez. Az ECOFIN-ban, az általános ügyek tanácsában, a versenyképességi tanács, meg az EBSCO körében is téma volt ez, és eszmét cseréltünk. Különösen a bizottság azon kezdeményezésének tárgyában, amelyek az ötelnök jelentését szerették volna működőképessé tenni. Ezen viták konklúziója csak, persze csak átmeneti lehet jelen pillanatban. Az egyik tanulság, mely levonható, az az, hogy ez a mélyítés csak, csak egy különféle szakaszokban léphető meg, és rövid távú kérdéseket nem lehet leválasztani a hosszú távú célokról. Egyfajta konszenzus látszik kialakulni, és ez fontos, elem, hiszen egyfajta vörös vonal volt, nagyon sok témát összekötve az ECOFIN-ban az, hogy a kiegészítő kockázatmegosztást ki kell egészítse egy párhuzamos csökkentési politika. Ez a két elv tehát kéz a kézben kell járjon. Egy másik dolog, amely a viták eszmecserék során kialakult, Garantálnunk kell azt, hogy azok az államok, amelyek nem részei az eurozónának, is kell, hogy kapcsolódjanak ehhez a leszmecseréhez, vitához, és kiegészítve ezt, garantálnunk kell, hogy az európai belső piac integritása megőrződjék. A decemberi ECOFIN-on kezdtük el a 2016-os európai szemeszter tárgyalását, először a bizottság éves növekedési jelentését tárgyaltuk meg, és a mechanizmusét. Ez volt az első alkalom, hogy ez az öt elnök jelentésének ajánlásának megfelelően megléptük. Egy téma, amely mindanásban felmerült, a menekültválság kérdése, mert ennek vannak pénzügyi kihatásai, és az elnökséget, elnökség szeptemberben fordult kérdéssel a bizottsághoz, kérve, hogy a rendkívüli körülményeket, melyek a menekültválságból adódó kiadásokat övezik, ezeket a bizottság értelmezze, illetve a megfelelő cikkek és eljárások értelmezésében érvényesítse, hogy ezeket a kiadásokat hát különleges elbánás alá vehessék. Ennyi van az általános gazdasági rész, most röviden koncentrálnék azokra a kérdésekre, amelyek az adópolitikával kapcsolatosak. Annak idején bejelentettem, hogy az adópolitika az elnökség során első számú prioritásom lesz, betartottuk szavunkat. Ez a terület, ahol legkézzelfoghatóbb eredmények érzékelhetőek. Hadd kezdjem azzal, hogy az automatikus adószabály információcsere szabályát említsem. December 8-án született politikai megalapodás, ez irányelv ről már októberben megállapodtunk, és decemberben lépett életbe. Ha visszaemlékeznek az Európai Bizottság javaslatára, mely már vagy még márciusban beterjesztése került, a cél az volt, hogy az adópolitikában 9 hónap alatt irányelv jöjjön létre. Ez gyorsasági rekord az egyhangú döntést igénylő kérdések körében. Az Európai Unió dicsérték is sokan abban, hogy korán, már ideje korán lépett ebben az ügyben. A ankarai G20-as ülésen is elhangzott ez a dicséret, miszerint az EU az éllovasa a PEPS intézkedések bevezetésének és az ajánlások végrehajtásának. Azon túl, hogy elfogadtuk az automatikus döntéscsere irányelvet, a tanács decemberben döntéseket hozott az úgynevezett anti-BEPS irányelv tárgyában. Ez persze nem volt könnyű feladat, ám örömmel mondhatom, hogy dűlőre jutottunk ezekben a konklúziókban, melyek arra a tényre koncentrálnak, hogy a BEPS ajánlásokat elsősorban úgymond kemény jogszabályokkal kell érvényesíteni, amelyek jogbiztonságot teremtenek, ugyanakkor az arányosság és az egyenlő játékszabályok elvét is figyelembe veszik. Mindemellett a magatartási kódex jövőjével is foglalkoznunk kellett, a vállalatok adóztatása témájában. Itt is sikerült megállapodnunk tanácsi szintű konklúziókban, biztosítva azt, hogy jobban tudjuk használni a már most rövidben levő mandátumunkat. Mi több ki tudjuk terjeszteni a mandátumot, frissítve a kritériumokat, és a magatartási kódex által szabályozott kormányzási lehetőségeket is figyelembe vesszük. Megragadtuk a kezdeményezést arra is, hogy megvitassunk egy olyan témát, amely nagyon ellenmondásos volt az informális ECOFIN ülésén Luxemburgban. Ez pedig nem más, mint a minimum eredményes adóztatás kérdése, amely az egész BEPS összefüggésében egy meghatározó háttértéma és a közös konszolidált adó alap meghatározásában is létfontosságú. A vitából kiderült, hogy ez a minimális tényleges adóztatás olyan téma, amely nagyon sok él, figyelmet kap majd a jövőben is, és a konzenzus még távol van. De megoldást kell találnunk a jövőben ebben a témában is. Az elnökség alatt hozzájárultunk, hogy a megtakarítás irányelvet visszavonják a napirendről, az áfa kezeléssel kapcsolatosan már ami az utalványokat illeti előrelépés történt. Még egy dolog az adózással kapcsolatban. Vitát szerveztünk a fokozott együttműködéssel kapcsolatosan már ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, a decemberi ECOFIN tanácson került ez napirendre. Kétszer a munkacsoportban is vita folyt a témában. A cél az volt, hogy a témát a 28 tagállam szintjén napirendre vegyük. Átláthatóságra van szükség, azzal kapcsolatosan, hogy a 11, illetve most már csak 10 tagállam, amelyek az FTT-t be akarják vezetni, ők tulajdonképpen mit tesznek, és hogy ne legyen területen kívüliség. A helyzettel kapcsolatosan beszámoló történt, de a témát folytatni kell még a holland elnökség alatt is. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, nyilván a bankunióval kapcsolatosan voltak eszmecserék, és ezen belül áthidaló pénzfinanszírozási megoldásokat találtunk az, az áthidaló alapra vonatkozólag, de az a legfontosabb ebben, hogy a bank uniónak a hitelességét, szavahetőségét ez megerősítette. Az európai integráció szempontjából ez nagyon lényeges a az országok számára hitelkereteket állapítottunk meg, több ez, mint a semmi, de ez azért is lényeges, mert a bank unió és az egységes szanálási alap 2016 januárjában kezdi meg működését, és így az államok ratifikálni tudják az államközi, kormányközi megállapodást az SRF-fel kapcsolatosan, ez december végén történt meg a legtöbb országban. A bizottság benyújtott egy javaslatot az európai betét és biztosítás védelmi alapra vonatkozólag a luxemburgi elnökség ezzel kapcsolatosan egy nagyon fontos javaslatot nyújtott be az utolsó decemberi ECOFIN tanácson, ez megerősíti a banki uniót. A tőkepiaci unióval kapcsolatosan jelentős, látványos előrelépést sikerült elérni egy tekintetben. Az egyik témában, ahol a bizottság javaslatot tett, az értékpapírosítás területén Kilenc hét alatt, tehát nagyon rövid idő alatt sikerült ezt az előrelépést elérni, annak érdekében, hogy politikai megállapodás szülessen, ez decemberben történt meg az ECOFIN tanácson. A cél itt az, hogy az értékpapírosítás egyen a jövőben, ez nagyon fontos mérföldkő a tőkepiaci unión belül, és nagyon örülök, hogy ilyen gyorsan tovább tudtunk lépni. Néhány további pénzügyi témát is szeretnék megemlíteni, ahol sikereket könyvelhettünk el bizonyos mértékben. Például a biztosítás követ, közvetítői tevékenységgel kapcsolatos dossziéban a politikai megállapodás megszületett, technikai munkára van még szükség, és a kifizetési szolgáltatások irányelvével kapcsolatosan ugyanez a helyzet, nagyon fontos ez az irányelv, és most már meg is jelent decemberben a hivatalos labban. Jelentős áttérés volt a benchmarkokkal kapcsolatos rendelet, nem is irányelv, ahol politikai megállapodást sikerült kidolgozni egy novemberi késő estében nyúló ülésen. Ez a megállapodás azután megerősítést kapott december végén a Koreper szintjén is. Ha jól tudom, vannak még technikai kérdések, amelyeket még meg kell oldani, de azt mondhatjuk, hogy a benchmark rendelettel kapcsolatosan sikerült lezerni egy olyan vitát, amely két és fél éve húzódik, és a Libor botrány miatt tört ki. Kiderült, hogy ezekre a mutatószámokra jobb rendszert kell kidolgoznunk, és jó megoldást, kompromisszumot tudtunk kidolgozni. Azzal zárnám, olyas valamivel, ami nem feltétlenül közvetlenül ennek a szakbizottságnak a hatásköre, nevezetesen, hogy nagyon pozitív volt az EU költségvetés tárgyalásának a hangulata és a Lisszaboni szerződés utá, óta először sikerült az Európai Parlamenttel időben, határidőben megállapodni egy költségvetésről. Ráadásul a tagállamok egyhangulag támogatták ezt a megoldást, a parlament is nagy többséggel. Úgy gondolom, hogy ez is hozzájárult a jó légkörhöz. Az Európai Unió minden intézménye részt vett ebben az egyeztetésben, ezért nagyon hálás vagyok, ennek szeretnék hangot adni. Köszönöm szépen! Azt kell mondanom, hogy valóban nagyon hatékony volt a luxemburgi elnökség. Nagyon eredményes munkát végeztek, ezért gratulálok. Köszönöm az együttműködést, kiváló volt az elnökséggel az együttműködésünk. Most pedig hallgassuk meg a parlament felszólalóit, Markus Ferver alelnökünk először. Köszönöm először, és boldog új évet kívánok. Sajnálom, hogy nem tartozok azok közé, akik csak dicsérni tudnák a adó információk cserére vonatkozó döntéseket. Épp ellenkezőleg megalapítottuk a tapasztalatok alapján, hogy, amikor nem, hogy nem, amikor nem működtek a szabályok akkor a határon átnyúló kérdésekben nem tudták eldönteni, hogy relevánsak-e vagy sem más tagállamban a döntések. Felmerült ez a kérdés, hogyan lehet orvosolni ezt a problémát, hogy nem csak a határon átnyúló vonatkozású döntésekben, hanem egyébként is működjön az információcsere, a döntések közvetlen cseréje, miután ez leállt, az információcsere minden dönté, érvényes döntése visszamenőleges hatályról is érvényesüljön az információcsere, és fontos, hogy ez a bizottság is hozzáférjen a releváns információhoz adott esetben, mikor nem engedélyezett állami támogatás történik, mint ahogy adott esetben az érintett országban, tagállamban történt. A szakbizottság ezen javaslat a nagy többséget kapott a plenárison, és nagy csalódás az, hogy a tanács semmiből vette ezt a, ezeket a javaslatokat. Azt mondta most ön, hogy csak a határon átnyúló döntésekre vonatkozik az információ csere, hogy elmondtuk mi a gond ezzel. Az életbelépés évét egy évvel elhalasztották, a visszamenőleges hatályban sem értettek egyet, és kizárták a bizottságot azon információktól, amelyek szükségesek volnának abban, hogy jogi kérdéseket tisztázzon állami támogatások ügyében. Felvizezték az Európai Bizottság javaslatát és az Európai Parlament javaslatát, egyszerűen szóval sem bevették. Ezért kérdezem, hogy az önök soros elnökség során miért volt az, hogy a tanács ilyen keményen ellenállt a mi javaslatainknak, és a Pepsi is beszélt a nemzetközi vállalásainknak, és ezeket is érti mindez. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést. Az életben előfordul, hogy az embernek olyan benyomása van, kérdések és megjegyzések hallatán, hogy ugyanarról a szövegről beszélünk -e egyáltalán. A kérdése oly mértékben kritikus, és egyáltalán nem ismeri fel azt az óriási előrelépést, amelyet elértünk, az irányelvet rekord idő alatt elfogadtuk, a G20-ak is dicséretükkel illettek minket, minden esetre egyáltalán nem értek egyet az ön elemzésével, de visszatérek a kérdéseire. Nem tudom, hogy tudatában van-e, de meglepő módon Luxemburg az ország, nem az elnökség. Luxemburg javasolta, hogy az automatikus adatcsere ne csak az országokon, illetve határokon átnyúló döntésekre vonatkozzon. Öt évre visszatekintve, ha hazájukban megkérdezik az adóhatóságot, biztos elmondják, hogy milyen nehéz öt évre visszatekinteni, és az, hogy öt évre tekintünk vissza, nem azt jelenti, hogy az eredeti javaslatot figyelmen kívül akarjuk hagyni, hanem ez tűnt észszerűnek. Különösen, mert a legtöbb adóügyi határozat a legtöbb országban hatályban korlátozott időben. Öt évre visszatekintve, tehát én nem gondolom, hogy felvizeztük volna a javaslatot. Emellett kiegészítettük ezt azzal, hogy azok a határozatok, amelyek már nem hatályosak, de 2014 és 15 január 1 között hatályosak voltak, ezeket cserélni kell, tehát a már hatályt vesztett határozatokra is vonatkozik ez, úgyhogy ez egy jó kompromisszum. Úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott ez a kompromisszum, és van is fontos, hogy bizonyos bizalmaság, titkosság érvényesül, de minden ország a 2010-11-12-es adatait benyújtotta a versenyügyi biztosnak. De persze egy másik kérdés, ez most nem a verseny ellenőrzés területén vagyunk, hanem az információ csere területén. Végső soron úgy gondolom, hogy a bizottság áttekintést kap majd azokról az adatokról, amelyek az, az információ cserében megfordulnak. Úgy gondolom, hogy Európának büszkének kell lennie erre az irányelvre. Thank you, Elisa Ferreira. Köszönöm, Elisa Ferreira. Köszönöm szépen, hogy eljött, és boldog új évet kívánok én személyesen is, és az ön hazájának is. A kérdésem itt most nem az adóügyi kérdésre vonatkozik, amire talán majd még vissza fogunk tudni térni, hanem inkább a bankunióra szeretnék most utalni. Ön is utalt erre egyébként a felszólalásájában, hiszen január 1-ével beindult a single bankszanálási mechanizmus. Nos, hát ez azonban ellentmond azzal, ami szerepel a tagállamok megállapodásába, és alapvetően azokat ellentétes azokkal a vállalásokkal, amelyekkel az állampolgáraink elé álltunk, nem jó az, hogyha egy ilyen kritikusan fontos projektben ön maga, ön is azt mondta, hogy még mindig jobb, mint a semmi ez a mostani intézkedés. Az, hogyha a bankok és az államok közötti kapcsolatokat visszaépítjük. Ez arra is utal, hogy önök ugye az öt elnök kijelentéseire is utaltak. Nos, hogyha ezt ennyire hivatalos, ünnepélyes formában kimondtuk, akkor miért mondunk most ellent ugyanennek? hiszen ez egyfajta kormányközi megállapodás jellegű menedzsmentből most egy közös menedzsmentbe, egy közösségi európai szintű, szintre fog emelkedni. Nos, hát ezek a fajta vállalások, amelyeket júniusban kimondtunk, decemberben már nem gondoljuk őket komolyan. Most hát akkor mégiscsak itt ez az egész, ez komolytalan az én véleményem szerint. És akkor minden, amikor, amiben megállapodunk papíron, amiből jogszabály születik, az nem valósul majd meg, és nem válik komolyá, vagy megváltoznak a szabályok menet közben. Ez szerintem így nem helyes. És egyébként a közös garancia, vagy betétes garancia esetében is ugyanezt tudom elmondani. Ilyen fontos kérdésekről el kell döntenünk, hogy európai szinten akarunk-e gondolkodni, vagy sem. Nos, hát Először is köszönöm szépen a jó kívánságokat. Kit is, mm, kire is gondolhatunk, ki miatt történt ez az egész helyzet. Nos, hát itt az elnökök szerepét kell megkérdőjeleznünk. Ön kritikával illeti azt, hogy a nemzeti kreditlányokkal nem fogjuk betartani azokat az elveket, amelyek a bankunió alapját képezik. Nem erről van szó, itt most nem arról van szó, hogy meg tudnánk törni az ördögi kört az államok és a bankok kapcsolatában, de mégis szerintem jobb, mint a semmi, és ehhez egyébként ragaszkodom is, mert egyszerűen hitelességünk miatt legalábbis nemzeti backupra szükségünk van, ha nevezhetem ezt így. A tárgyalások alatt egy olyan vita valósult meg, amely arra vonatkozott, hogy meg fog érkezni ez a lehetőség bizonyos államokra, de vannak olyan államok, amelyekben ezt most még nem tudjuk bevezetni, egyszerűen azért, mert a kockázat megosztása mellett, illetve hogy ehhez lehet, hogy idő kell, de csökkentenünk is kell a kockázati szintet, valószínűleg 8 évre van szükség a Single Resolution Fund esetében, és hogyha egy egységes garancia alapot hozunk létre az első naptól kezdve, akkor nem ösztönözzük eléggé az államokat arra, hogy betartsák a feltételeket. Tehát ezért történt befagyasztás bizonyos államok esetében, hiszen voltak olyan államok, amelyek nem akartak ilyen gyorsan mozdulni, de most, miután már ratifikálták a dokumentumot, és a megfelelő dokumentumok is megérkeztek a az érintett tagállamoktól, most már jó alapjaink vannak, és megkezdhetjük a munkát a munkacsoportban is, és akár európai betétes garancia rendszerről is megkezdhetjük a vitákat, illetve a csökkentésről szóló vita a kockázat megosztásával párhuzamosan kell, hogy haladjon. Ez a lényege annak a vitának, amely az elmúlt hónapok során kialakult. Köszönöm szépen! El tudom képzelni, hogy most mire gondol. Ennek talán hangot is adhatok mert nekünk azt mondták, hogy ha csökkentjük a kockázatokat, akkor ez szép lassan majd meghozza az eredményt, de itt most azt mondják, hogy nem erről van szó, és ez egy másik eljárás lesz. Valószínűleg erre gondol a kolléga is. A kockázat csökkentés nagyon szép kifejezés, de azért egy kicsit kétséges. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy eljött, és az elmúlt hat hónapban ezeket a tárgyalásokat közvetítette felénk. Szeretnék arra utalni, hogy a Better Regulation-nel kapcsolatban mi történik. Körülbelül egy évvel ezelőtt Timmermans úr és Juncker úr hosszasan beszéltek arról, hogy szerintük mit is kell, hogy jelentsen a jobb jogalkotás. Tehát, hogy kevesebbet tegyen az Európai Bizottság, de jobban végezze a munkáját. Nem tudom, hogy ez egy privilégium, vagy pedig inkább sajnálatos, hogy ilyen sok dologról esett szó. 26 trialógusra került sor, és egyik-másik trialógus, vagy több trialógus esetében is tíz kör is kialakult a vitákkal kapcsolatban. Most konkrétan a benchmark trialógusra szeretnék utalni, és úgy gondolom, hogy ön is egyetérthet azzal, hogy ez az egész folyamat önmagában nem ideális. És biztos, hogy bennem legalábbis ben, cseng az a kifejezés, hogy Timmermans úr azt mondta, hogy a rossz megfogalmazás vagy a kompromisszumok a jogszabályokban ahhoz vezessenek, hogy minél hamarabb le tudjunk zárni egy-egy jogszabályt, hogy ez nem helyes megoldás. Én úgy gondolom, hogy itt inkább hatékonyságra van szükség, és az a, abban a konkrét esetben, tehát a benchmarkokkal kapcsolatban nem hiszem, hogy a legjobb megoldás született. Mit gondol ön a trialógusokról, hogyan lehetne a trialógusok rendszerét magát hatékonyabbá tenni, és hogy azok a számok, amelyekre alapozzuk a tárgyalásainkat, azok valós statisztikai számok legyenek. Köszönjük szépen. A kérdésre egy kicsikét úgy érzem, mintha most még mindig az egyetem pacsoraiban ülnék, mert az ön kérdése nagyon nehéz kérdés, és valószínűleg egy egész tézist érdemelne annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott választ tudjak adni. Nos, a benchmark irányelvel kapcsolatban az elmúlt hat évben vettem csak részt a tárgyalásokban, tehát önnek nagyobb tapasztalata van ebben, nekem az első két évben nem jutott tisztemül ebben részt venni, de az egész egyértelmű, hogy bármiféle tárgyalások esetében eljön az az idő, amikor már tényleg le kell zárni a tárgyalásokat, és azt hiszem, hogy ez történt a benchmarkok ügyében is. A csapatunk nagyon sokat tett annak érdekében, hogy kijöjjenek a lényegi kérdések, és ezeket a legmagasabb szinten tudjuk megvalós, megtárgyalni, hogy kompromisszumra tudjunk jutni. Számomra nagyon érdekes volt az azon éjszaka során, csak hogy őszinte legyek, az az, hogy egy kicsit fordított vagy visszás helyzetben voltunk, mint ami általában szokásos. A fogyasztóvédelem kérdése, és általában a, az emberek igaziból már úgy tűnt, hogy az Európai Parlament érdekei közül már nem elsődlegesek voltak, mint ahogy általában szoktak, és emögött biztosan nagyon sok indok húzódott meg. Azok, akik nagyon kemény irányelvet szerettek volna, azok inkább a tanács oldalán mutatkoztak, tehát általában ez fordítva szokott lenni. Nos, hát a kérdés a következőképpen kell, hogy megfogalmazódjon, szükség van-e ilyen irányelvre. És itt a tárgyalóteremben is két vélemény alakult ki, mert voltak az, olyanok, akik úgy gondolták, hogy másként is meg lehet ezt oldani ezt a problémát, hiszen itt egy két és fél éves irányelvről van szó, egy olyan irányelvről, amely a 2008-as válságból fakad, és nagyon sok tud, olyan zavaros ügy volt mögötte, és elképzelhető, hogy ez a jó megoldás, de az ön kérdése nem tudom, hogy inkább általános volt-e azzal kapcsolatban, hogy a trialógusok hogyan működnek. Nos, én úgy gondolom, hogy ez valóban egy nagyon nehéz működési módszer, főként akkor, amikor rendkívül technikai jellegű a szöveg. Amikor éjfélkor még mindig azon kell vitatkoznunk, hogy terminológiai kérdésekben meg tudjunk egyezni, mert valós, valószínűleg az egész teremben maximum két-három ember érti a pontos mögöttes értéket ezen terminológiai kérdések mögött. Nem hiszem, hogy ez a legjobb megoldás. Timmermans úrral megpróbálok majd beszélni, hogy van-e neki jobb ötlete erről az egész kérdéskörre, mint nekem. Igen ez, mint mindig most is igaz az, hogy a demokráciában nagyon sok tökéletlenség rejlik, de ugyanakkor talán ez a legkisebb rossz továbbra is. Van egy, különleg, egy különleges eljárás, amelyet a technikai problémák esetében szoktunk alkalmazni, és mi parlamentben is reméljük, hogy a, parla, hogy a tanács ezt alkalmazza, mert így lehet a legjobb megszövegezést elérni, és jogi értelemben is a legjobb megszövegezés a cél, de természetesen itt a politikai kompromisszumok is fontosak. Szeretnénk technikai értelemben javítani a helyzetet ott, ahol ezt meg lehet tenni, és erről van is egyébként egy listánk, hogy mire van szükség. Ez nem politikai kérdés, de abban viszont arról meg vagyunk győződve, hogy ebben a kérdésben Európának egy kemény, erős jogszabályra van szükség. Michael Toyer. Köszönöm szépen, elnök úr, <clears throat> tisztelt miniszter úr, kollégák. Én is először minden jót kívánok a 2016-os évre. Két pontot szeretnék kiemelni, miniszter úr. Tematizálta ön is az automatikus adatserre vonatkozó jogszabály elfogadását fontos hogy itt előrelépés történt, és az is helyén való dolog, hogy ilyen gyorsan sikerült lépni ebben, az a Luxemburg elnökség megtette a magáét ennek érdekében, nem Ferber kollégám joggal kifogásolt azokat a pontokat, amelyeket mi itt az Európai Parlamentben sürgetőeknek tartunk. A jogszabály, amit a tanács végül is elfogadott, bizony elmarad azoktól a követelményektől, amelyeket megfogalmaztunk, különösen a rendkívüli jelentésben, amely az EP-ben elfogadásra került, abban is, hogy az adó versenyben úgymond világosabb állásfoglásra fogalmazzanak meg. Itt nagyon sok még a tennivaló, és ezeket nem teljesíti a jogszabály. Az is világos persze, hogy kötelező jogszabály keret tekintetében még nincs konszenzus a BEPS tekintetében, hogy legyenek ilyen kötelező jogszabályok. Itt hogy látja a helyzetet? Azt is bírálták, hogy a bizalmas dokumentumokhoz való hozzáférés az Európai Parlament rendkívbizottsága számára nagyon nehéznek bizonyult. Nagyon régóta blokkolja ezt a hozzáférés a tanács. Most a taxe bizottság eh, előtt megnyitották a lehetőséget, hogy talán majd hozzáférnek-e dokumentumokhoz. Elmagyarázná, hogy vajon miért állítja a helyzet, miért nem nehéz belenézni a dokumentumokba. Második kérdésem a stabilitás és növekedési paktumhoz kapcsolódik. Moskovici biztos bejelentette a rugalmasság elvének érvényesülését. A Juncker elnök és a tanács mégis más döntésre jutott ebben a dologban. Önszer, szerintem a rugalmasság kérdése kritikus fontosságú, hiszen a költségvetési fegyelmet áshatja alá ennek hiánya. Az ECOFIN tanácsában sem alakult ki egyetértés ebben a témában. A tanács jogi szolgálata is bírálta a bizottság értelmezését. Ön beszámolna arról, jelenleg hogy áll a téma állása, helyzete? Köszönöm szépen a jó kívánságokat. Oly sok kérdést kaptam, hogy nem is tudom mindegyik meg, meg mellékkérdéseket, hogy melyikre válaszoljak. Először angolul folytatnám, Michael. Ö, tény, persze lehet a poharat mindig félig üresnek, hogy félig telének látni. Az automatikus adatcsere vonatkozó témában szerintem a pohár túl van a felén, bár nincs tele, persze. Itt is pont, volt egy spontán adatcsere vonatkozó webszlevű szintű rendszer, meg kell vizsgálni, hogy a spontán adatsere rendszere hogyan működik együtt az EU irányelv követelményeivel. Lehet, hogy bizonyos kiigazításokra lesz majd szükség egyik vagy másik oldalon, mely figyelembe veszi majd adott esetben az önök aggájait is, mármint a kiigazítások. Az a kérdés, hogy az Európai Bizottság mit tesz majd a BEPS ajánlások összességével. Nos, először is örülök annak, hogy az EU tanácsi konklúziók ECOFIN konklúziók megszülettek ebben a témában. Ezek nagyban segítenik majd azt, hogy a bizottság értelmezni tudja, hogy a tagállamok merre kívánnak menni. Egy sor kérdés, ha nem is minden kérdés, az anti-PEPS irányelv hatájába kéne essen. Ez az kezdetben nem így volt, egyes témákat dugmet kemény jogszabályokkal kell kezelni, ebben is konszenzus van. Ez érzékelhető volt. És azt is meg kell majd vizsgálni, hogy más szereplők hogyan alkalmazzák a BEPS-et, és milyen sebességgel vezetik be. Tehát az anti-BEPS irányelv javaslata ez hónap végig várható, megszületik, így jó helyzetben leszünk annak megítélésére, hogy az Európai Unió hogyan hajtja majd ezt végre. Aztán a stabilitás növekedési paktumnál a rugalmasági kérdés, ugye egy folyamatban levő munka, annak értelmezése 2015. januárjában megtörtént a beruházások kérdéskörére vonatkozóan, aztán novemberben, decemberben volt egy értelmezés a bizottság részéről arról, hogy a menekültek ügyi válságból adódó kiadások a kivételes körülmények értelmezése mégképpen történjen. Ez csak utólag kerülhet értékelésre egy ex post folyamatban a bizottság értelmezése szerint, és vannak bizonyos feltételek, amelyek kikleig jönnek, 0,5% a GDP-nek, mint küszöbérték, kell, hogy elér, ezt el kell érni legalább annak érdekében, hogy a rugalmasság érvényesüljön, tehát vannak bizonyos feltételek. Azt hiszem a bizottság igyekezett a, a, a, a kör négységesítését megoldani a menekült költségek témájában. Látni kell persze vannak országok, amelyek attól félnek, hogy túl sok rugalmassági záradék kerül jóváhagyásra, és ez felhigítja a paktumot, Ám azt hiszem, a menekültügyi válság olyan nagy súlyosságú és olyan nagy hatással van egyes tagállamokra, hogy érthető, hogy foglalkozni kívánnak vele. Köszönöm. Fabio De Mázio. Ja, frohes äh, neues Jahr, Herr Gamenga. Jetzt war ein ähm, <clears throat> Vertreter der deutschen CSU und ein Vertreter der deutschen FDP und jetzt... A CSU és az FDP meg a baloldal sem ö, äh, elégedett az automatikus adatsere rendszerével talán felmerülhet a kérdés, hogy az a kijelentése, mi szerint Európa elégedett volt ezzel, hát megáll-e e német pártközi elégedetlenség fényében. A adótitkokkal kapcsolatos rendkívül óvatos megfogalmazás különösen, különös számomra a bizottság részéről a lényegi információk, a névtelenség fenntartása mellett attól tartunk, tartottak, hogy, hogy mondjuk Vesztergálasszony, vagy mások nem tartják be az titok rendszerét. Nos, ez számomra kérdéses, hogyan gondolja, hogyan látja ön ezt. Aztán hogyan áll a, az örökösödési jog reformja vajon követ, illetve az állami támogatások rendszerének reformja, vajon hova kerül a visszatérített összeg, tehát az állami támogatásokat vonatkozó jog esetében az az állam, amely másokat megsértett adójogi szempontból nem kéne, hogy büntetés tárgya legyen, nem kéne el, hogy büntetés tárgya legyen, nem kéne. Aztán a terrorfinanszírozás kérdéseiben egy ideje a G20-ak sorában körében is feltettem a kérdést, hogy van-e adatsere az EU belül olyan intézkedések témájában, amelyek a terrorizmus forrásainak kiszárítását célozzák. Volt egy ENSZ határozat az iszlám állam vagyontárgyainak befagyasztására bankszámlákon. A tanács döntésében csak a bizottság és a tagállamok között lehet adatsere. kormányom úgy válaszolt erre, hogy nem lát információcserét itt. Hogy állnak itt a dolgok, a tanács mit tesz annak érdekében, hogy javítsa ezt, a, ezt a típusú információcserét? Uh, thank you uh, uh, very much. Köszönöm szépen. Ami a központi nyilvántartást illeti, az irányelvben az információ csere automatizálására nézve lesz egy ilyen központi nyilvántartási rendszer, ennek a lényege az volt, hogy a bizottság megkapja-e a cégeknek egyedileg a nevét, akik szerepelnek a határozatokban. Ez volt a vitás kérdés, és ebben nem volt egyetértés a tagállamok között, úgyhogy végül is a bizottság anonimizált információkat fog kapni. A bizottság maga is hozzájárult ehhez a kompromisszumhoz, sokat pingpongoztunk ezen, hogy mi legyen ennek az információnak a tartalma, mennyisége és minősége, amire a bizottságnak szüksége van, és a bizottság egyetértett azzal a kompromisszummal, amely most az eh, asztalunkon van. Ami az állami támogatásokat illeti, a bizottság úgy határozott, hogy bizonyos esetekben történt állami támogatás, és ezt vissza kell fizetni. Az egyeztetések folyamatban vannak, és most luxemburgi tisztviselői kalapomat veszem fel. Most egyeztetünk a bizottsággal a mechanizmus működéséről, ez ugyanis az első alkalom, hogy erre sor kerül. Sok kérdésre kell választ keresni, nem csak arra, hogy ennek a visszatérítésnek ki is a kedvezményezettje, jogosultja, hanem a modalitásokról is vitáznunk kell, egyeztetnünk kell. Luxemburg állam a bizottság határozata ellen fellebbezett, de, mint bizonyára önök is tudják, ennek ellenére a bizottsági határozatot végre kell hajtani. Ez számunkra nem túl szerencsés, de így működik. Ami pedig a terrorizmus finanszírozást illeti, a vita még nem vezetett eredményre. A decemberi ECOFIN tanácson szóba került ez a francia delegáció, nagyon erőltette érthető okokból az ügy keresztül viteléd. Ez a téma azonban nagyon összetett, végleges döntés nem született, legalábbis tudomásom szerint. Elnézést, hogy nem tudok erről többet elmondani, úgy tudom a az egyeztetés folyamatban van, és folyamatban is marad a holland elnökség alatt. Köszönöm szépen, Gigold kolléga. Szia! Részemről is boldog új év, kívánságok, és köszönöm a jó együttműködést az önök szolgálataival, a triológus tárgyalások lezárásakor a kifizetési mérleg statisztikák cserében. Ez profi és gyors módon történt a jövőben reméljük oda vezet ez majd, hogy átláthatóbb lesz ez a rendszer arról, hogy honnan és hova mennek beruházás, befektetési pénzek. Talán a pénzek eredetéről és végső kedvezményezettjéről is többet tudunk majd a Luxemburgon átfolyósított összegek és tételek esetében. Ezen túl két pontot szeretnék még kiemelni. Az egyik a tanács következtetéseiben az adócsomag tárgyában, amely most várható, a tanács kifejezetten megállapította azt, hogy most az első jogalkotási csomagban elsősorban a BEPS végrehajtására kell koncentrálni, és sok más pont, amelyet az Európai Parlament követelt, a Docindermai jelentésben is, meg a, abban a jelentésben, amelyet a taxi 1-es terjesztett be, ezek előső körben a csomagon kívülre kerülnek. Jól tudjuk, hogy működnek ezek a dolgok, később sokkal nehezebb lesz majd napirendre tűzni ezeket a pontokat. Vajon miért, jött, miért korlátozták magukat így módon, és ahogy az Ekonban Dijsselbloem úrtól hallottuk a hollandiai tárgyalások során, kértük, hogy ne hozzanak globális intézkedéseket. Ugye minden globális, aztán van egy belső piacunk, ahol különösen erős az együttműködési kötelezettség. Azért utalok erre, mert szerintem ez az, az intézményi magja mindannak, amit Markus Ferber mondott, miszerint a parlament bead ajánlásokat, kéréseket fogalmaz meg, és az automatikus adatcserében ezeket nem fogadja el a tanács, mi több, a tanács már politikai egyességét jutott, mielőtt mi még szavaztunk volna a javaslataink tárgyában. Ez arcú csapása az intézményközi együttműködésnek. A kérdés az, hogy ön mennyire veszik komolyan a parlamentet ezen adókérdésekben, hogyha ennyire semmibe veszik a parlamenti ajánlásokat és javaslatokat. Thank you for... Köszönöm szépen a kérdést és köszönöm azt is, hogy a bevezetőjében kedvezően nyilatkozott és emlékezett meg azokról, akik ezt megérdemlik. Nagyon egyszerűen fogok válaszolni a kérdésére. Az én értelmezésemben az Európai Parlament számára frusztráló az, hogy a javaslatai az adóügyi lépésekben általánosságban nem az automatikus határozat cserével kapcsolatosan nem kerültek figyelembevételre kellő módon. Én ezt tudomásul veszem. Ugyanaz, ugyanakkor két valósággal szembe kell nézni. Az egyik, hogy az adó ügy a szoverenitásnak az egyik legfontosabb eleme, pontosan ezért a tanácsban egyhangúságra van szükség ebben a témában. Itt tehát a dinamika, mint sok más témában is, ezáltal meghatározott. Hogyha ehhez hozzá tesszük azt, hogy a BEPS kezdeményezés sikeresen lezárult, akkor ezt azért figyelembe kell vennünk. Én arra szeretném kérni önöket, lehet, hogy azt mondják, hogy ezzel túlnyúlok a hatókörömön, de azért is kérem önöket, hiszen az Európai Parlament érdeke, hogy vizsgálják meg prioritásukat az automatikus adatcsere tekintetében, hiszen ott van a, Be a BEPS most már, és ez lehet, hogy megfordítja ezeket az érveket. a két és fél évvel ezelőtt megkérdeztek volna, hogy a BEPS vajon eredményes lesz-e vagy sem, én azt mondtam volna, hogy 25 évet kell erre várni, és mindenki nyugdíjba megy, vagy meghal, mire ennek lesz eredménye. És két G20 ülésen voltam Limában és Ankarában, illetve a, a limai G20 sajtó tájékoztatón is bejelentettük a BEPS eredményeket az elnökség nevében, akkor szembesültem azzal, hogy ez milyen jelentős előrelépés. a multinacionális vállalatok, a határokon átnyúló tranzakciók adóztatása a g 20 számára fontos prioritás. És ráadásul, utolsóként ezt elmondanám, hogy az EU számára nagyon fontos, hogy előremutató megoldásokat tudunk felmutatni ezen a területen, a BEPS ajánlásokban olyan javaslatok vannak, amelyek több rétegűek, több száz javaslat van ezek között, és hogyha ezeket át tudjuk dolgozni időben, akkor azt hiszem, hogy gratulálhatunk magunknak. Köszönöm szépen. és én is szeretnék boldog új évet kívánni. A Luxemburg elnökség alatt elindultunk abba az irányba, hogy a bankuniót megvalósítsuk, és nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy megvalósuljon a nemzeti jogban való átültetés az egyes tagállamoknál. De sajnos már láthatóak a hatásai annak, hogy ez a normatíva tulajdonképpen ellenébe hat a az elő, elsődleges céloknak, tehát azt szerettük volna, hogy egy stabil európai bankrendszert hozunk létre, de ennek pont az ellenkezője történik most meg. Pont azt látjuk, hogy Olaszországban például részlegesen, Portugáliában is már részlegesen megvalósították ezt az irányelvet, és sajnos eléggé sok aggodalomra adnak okot az eredmények, főként akkor, hogyha azt látjuk, hogy ez ráadásul ezek, ezen bankok csak az európai bankrendszer egész kis szeletét láthatjuk, mert tulajdonképpen a költségeket a megtakarítókra és a bank ügyfeleire hárítjuk át. Tehát itt alkotmányossági kérdéseket is felvetünk, és pánikot okozunk a kötvénypiacon is, ezt, egyébként már 2013-ban Mário Drági Almuniának címzett levelében is leírta, és a betétek tekintetében is nagyon sok bizonytalanságot okozunk. Az Európai Unió úgy gondolja, hogy egyrészt a költségeket a kormányokra, vagy másrészt az emberekre lehet hárítani, de van egy harmadik lehetőség is, ami nagyon egyszerű, csak nem megvalósítható, az eurozónán belül, mert ehhez egy olyan központi bankra kell, lenne szükség, ami utolsó hitelezőként jelenik meg, de ez a jelenlegi a szabályzat alapján nem valósulhat meg. Az a kérdésem, hogy hogyan fog működni a jövőben a bank felügyeleti rendszer egy olyan bankunióban, ahol a központi bank nem központi bankként viselkedik minden tekintetben, és az Európai Unió legnagyobb tagállama nem vesz részt ebben a rendszerben, és gyakorlatilag rá hárítja a költségeket a megtakarítókra. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kérdést is. még akkor is, hogyha az előző kérdés az inkább megint csak egy egyetemi doktori diszertáció tárgyát képezhetné. Angolul folytatom. Én azt gondolom, hogy csak most kezdődött meg a bankunió megvalósítása, főként a Single Supervision Mechanism tekintetében, ez korábban lépett életbe, és ez elég jól is működik, és most a Single Resolution Fund indult el tudom, ismerem jól az ön hazáját, és tudom, hogy ott mi a helyzet azzal a négy bankkal konkrétan. Nagyon rossz időpontban érkezett ez a jogszabály, mert a régi rendszer és az új rendszer közötti átmeneti időszakot éljük éppen meg. Ez meg lehetett volna tenni már a bankunió megvalósulása előtt, de most már ugyanazokat a lépéseket nem lehet megtenni, tehát itt kommunikációs kérdésekről is beszélnünk kell, de ne felejtsük el azt, hogy az egész folyamatnak, a bankuniónak a legis legelején vagyunk csak. Amennyiben azt a kérdést akarja feltenni nekem, hogy hogy fog kinézni a jövő, nos hát ez megint csak egy találós kérdés, hiszen itt van egy hatóság, amelyet megvalósítottunk, és amely egy ö, háttérintézményt szeretne és nagyon jó az, hogy létezik ez, még akkor is, hogyha ez nemzeti szinten létezik, jobb, mint hogyha semmi sem lenne. Én úgy gondolom, hogy a Bankunió nagyon ambiciózus projekt, és miután itt van ez az egységes felügyeleti rendszer, most azért van egy hiteles képünk arról, hogy az európai, tehát az eurozónán belül mennyire egészségesek úgymond a bankok. Innentől kezdve a hitelessége a bankrendszerünknek felmérés alatt van, és másodszorban pedig van egy közös esernyünk, amelyet progresszív módon kell majd feltöltenünk, és megint csak további hitelességet fog ez adni az egész európai pénzügyi szektornak. Én úgy gondolom, hogy általános értelemben mindenképpen javult a helyzet, biztos, hogy lesznek még nehézségek, vagy gyenge pontok, és a rendszernek is majd be kell bizonyítania, hogy elég jól és elég gyorsan működik-e, mert bizony nagyon sok esetben gyors azonnali válaszra van szükség. Persze vannak még kérdőjelek, de adjunk időt ennek a helyzetnek. Bernár, köszönöm szépen, elnök úr. Én a tax rulingsokra szeretnék visszatérni, ahogyan a korábban felszólalók. Az ön hazája Írországgal és, a, és Hollandiával együtt a ször kap említést a nemzeti vagy nemzetközi botrányokban. A TAX egyes munkája alapján az lenne az én kérdésem, hogy vajon Luxemburg mit tesz annak érdekében, hogy a visszaéléseket visszaszorítsa. A fiát és a McDonald's ügyekben az önök hazája mit tett, az ön hazája mit tett, és végül itt vannak az OECD ajánlások, amelyekről már 2004 óta tárgyalunk, és még 12 évvel később is továbbra sem történt semmi. Hát akkor ilyennentől kezdve mire szolgál egyáltalán az Európai Unió? Szápen, Loren és Sebő urak a az Európai Uniótól azt kérték, hogy anti-BEPS általános vagy fő, főigazgatóságot hozzon létre, és, ehhez, és ez a főigazgatóság készítsen elő egy jogszabályt, miért nem történt semmi ebben a kérdésben. A kérdésekre fordítva fogok választ adni. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztünk az elmúlt hat hónapban, azért, hogy az Európai Bizottság ennek a hónapnak a végén egy anti-BEPS jogszabályt tudja megfogalmazni. Én azt hiszem, hogy amennyiben hat hónap ezelőtt tették volna fel ezt a kérdést, én valószínűleg azt mondtam volna, hogy mondjuk 50% erre maximum az esély, tehát ilyen szempontból ez a cél ez úgy tűnik, hogy ambiciózus volt, és hogy sikeres lesz. Luxemburgi pénzügyminiszterként azt tudom elmondani, hogy 2015. január 1-én egy új eljárást indítottunk el, nem akarok most itt részletekbe bocsátkozni, ez egy nagyon átlátható jogszabály. Mindig is betartottuk az uniós jogszabályokat, és a jövőben is erre fogunk törekedni. Kilenc hónap alatt egy a rulingokkal kapcsolatos általános csere mm, megvalósulása azért nagyon nagy lépésnek tekinthető, ami pedig a bizottság fiattal kapcsolatos döntését illeti. Nos, ezzel kapcsolatban az Európai Unió bíróságához fordultunk, mert nem értünk egyet a bizottsági elemzéssel, azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan alkalmaztuk az ártranszfereket mi meg vagyunk győződve arról, hogy teljes mértékben adekvált módon valósítottuk meg ezt a folyamatot, és hogy az Európai Bizottság máshogy értelmezte ezt, tehát hogy itt most a bizottság az, aki az értelmezést átformálta, és ezzel nem értünk mi egyet. Másodszorban pedig a bizottság nem bizonyította azt sem, hogy mennyire szelektív a rendszer, tehát a tagállami állami támogatáshoz szelektivitásra van szükség. Az Európai Bizottság ezt nem bizonyította, hogy ez nem történt volna meg, pedig ez egy alapvetően fontos elep az egész ügy szempontjából, hogy ez állami támogatásnak minősül-e vagy sem. Én úgy gondolom, hogy jogi szempontból megállja a helyét a az érvelésünk, ezért fellebeztünk, és azért is létezik fellebezési eljárás, hogy meg tudjuk védeni az álláspontunkat. Ezt meg is fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Nina Jill. Nem, elnézést, Danuta Hübner. Köszönöm szépen. Miniszter úr, nekem két kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, hogy decemberben végül is sikerült a direkt feltőkésítési eszközzel kapcsolatos megállapodást tető alá hozni. Ez néhány évbe került, míg, ebből meg, míg ebben meg tudtunk egyezni. Nos, hát ez egy lehetőség a tagállamok felé. Van egy ilyen közvetlen beleszólásunk is most már ebbe a folyamatba. Ami a jogi formákat illeti, ezek nagyon komplexek. Nem tudom, hogy itt most egy új kormányközi megállapodásról van szó, vagy a korábbi be ez belefér, vagy sem. Nagyon komplikált, bonyolult maga a az egész intézkedésrendszer is, és annak a működése. Ebben a kontextusban a kérdésem erre az eszközre vonatkozik, hogyan látja ön ezt az eszközt, és a reformok szempontjából mit gondol arról, hogy merre is halad az ESM, hogyan kapcsolódik mindez strukturálisan össze. Aztán a második kérdésem pedig ahhoz kapcsolódik, hogy tudjuk azt, hogy vannak most már olyan nemzetközi jogon alapuló megállapodásaink, amelyek egyébként az EU-s jogszabályokkal is kompatibilisek, és ezeknek egy nagy része már megvalósult, egy másik része viszont még várat magára, 2017-ben fog életbe lépni a Fiscal Compact, tehát már azért itt kopogtat az ajtón ez az új rendszer is. Mit gondol ön arról, hogy a tanács nevében hogyan néz ki ezeknek a nemzetközi szerződéseknek az összefonódása az EU-s jogszabályokkal, és a reformok mindez, mindebből a szempontból hogyan kapcsolódnak az új rendszerbe, Továbbra is a szerződések jelentik majd az alapját a megállapodásoknak, vagy pedig a nemzetközi jog és a kormányközi megállapodásokat tekinthetjük majd jogalapnak. Nos, hát itt most megint azt kérdi tőlem, hogy jövendőlésbe, jövendő mondásba kezdjek. Ez persze nem könnyű, mert mindig 50-50 százalék az esély arra, hogy az ember eltalálja vagy sem a jövőt. Ön azt a kérdést teszi fel, hogy van egyfajta új, megá, mi, új megközelítés a kormányközi megállapodások elterjedésével kapcsolatban. Én azt hiszem, hogy ez egy utolsó lehetőség akkor, amikor nem lehet bizonyos tagállamok esetében megvalósítani ezt másként. Én úgy gondolom, hogy az európai integrációban azért van valami frusztráló is. Ön azt mondja, hogy nem tudjuk megoldani meg, ezt a problémát EU-s keretek között, egész egyszerűen jogi vagy politikai okokra visszavezethetően. Ugyanakkor az, hogy legyenek, létezzenek nemzetközi szerződések, és ezek keretet adnak, ez azért újdonságként értelmezhető, és nem hiszem, hogy a jogászok is felmérték már, hogy ennek milyen következményei vannak. Tehát ezért gondolom, hogy a bizottságnak is ezt meg kell vizsgálnia, a szerződések őreként, azt, hogy ezek a kormányközi megállapodások hogyan lépnek kapcsolatba az EU-s meglévő keretekkel. De én úgy gondolom, hogy még így is jobb, hogyha ebben az irányba indulunk el, mint hogyha semmit sem teszünk. Lehet, hogy ez kicsit pragmatikus megoldásnak tűnik, de az is igaz, hogy a jogi aspektusokra is oda kell figyelnünk. Az ESM-mel kapcsolatban két megjegyzésem lenne. Az első az az, hogy maga ez az intézmény nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan működött a piacon. Ezt láthatjuk, hogy milyen egyszerűen tudott, tudunk így nagyon alacsony költségű tőkét bevonzani, nagyon profi módon menedzselték ezt, és nagyon nagy összegekről mozgat ez már. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy az ESM egy ideális backstop az Európai Unió szempontjából, tehát próbáljuk meg ezt pozitívan látni ön sem látja ezt negatívan, ha jól értelmezem, de azért lássuk, hogy ez önmagában már sikertörténetként értelmezhető. Nina Jill. Köszönöm szépen, miniszter úr. Július 15-én ebben a szakbizottságban mutatta be prioritásai, de nem említette meg a pénzpiaci alapokat. Amikor rákérdeztünk, azt mondta, hogy csak kifelejtette, és tényleg prioritás ez. Hat hónappal később felmerült bennem, hogy ez tényleg így van-e. Tudomásom szerint a tanácsban az önök elnöksége alatt egyetlen kezdeményezést sem tettek arra, hogy tovább vigyék ezt az ügyet. A bizottsági javaslat már több mint két és fél, már majdnem két és fél éve megszületett, előrelépés nem történt. A rendelet rekordtartó. Az Ekon bizottságnak nem volt a rendjén ilyen hosszú ideig egyetlen jogszabály sem, Szerintem ez nem helyes, hogy nincsen pénzpiaci alapszabályozásunk. Az EU-nak vannak nemzetközi követelése, illetve kötelezettségei is. Az Egyesült Államok már többet tett ezen a területen, és úgy gondolom, hogy ez az önök felelőssége az elmúlt hat hónapra nézve. Világszerte a szakértők elmondhatják, hogy az alapkezelés területe az, ahol a jövőben pénzügyi válság merülhet fel. Tudom, hogy ennek nincsen köze az ön hazájának pénzügyi érdekeihez, de káros ez az EU számára, és minden intézményünk bevetett hitetalása. Előadóként remélem, hogy a holland elnökség felelősségteljesebb lesz a hozzáállásában és politikai akaratában, és a tanácsban konszenzust tud kialakítani, illetve a parlamenttel, de mivel nem akarom kétségbe vonni a jó hiszeműségüket, kérdezem, hogy mire jutottak ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, hogy nem akarja kétségbe vonni a jó hiszeműségünket. Minden esetre a kulisszák mögött aktívan dolgoztunk ezen a területen is. Megpróbáltuk feltárni, hogy hol születhetne meg a szöveggel kapcsolatosan a kompromisszum. Ebben kudarcot vallottunk, Ön is elmondta, hogy ez az irányelv már nagyon hosszú ideje van napirenden, valóban igaza van, ugyanez volt igaz a benchmark irányelvre is, ott pedig sikeresek voltunk. Tehát azt nem mondhatja, hogy nem próbálkoztunk. Minden ügyben próbálkoztunk itt is. Ami a pénzpiaci alapokra vonatkozó irányelvet illeti, azt kell hangsúlyoznom, hogy van jó pár pont, amit eh, érdemes megfigyelni. Hogyha erőltetünk bizonyos eszközöket, eh, illetve ezeket kiszorítjuk az irányelvvel az EU piacáról, ahogy sokan szeretnék, akkor biztosak lehetünk, hogy 500 millió euró valahol máshol keres befektetés, nem az Európai Unióban. Amikor a pénzpiaci unióra vonatkozó kezdeményezést elindítjuk, és hatékony pénzügyi piacot szeretnénk az EU-ban, illetve ott van a Juncker terv, és 300 millió, milliárd eurót szeretnénk infrastruktúra fejlődésre bevonzani. Ez egy friss projekt, illetve a pénzpiaci projekt is. Mindezek miatt úgy gondolom, hogy a pénzpiaci alapokra vonatkozó irányelv elképzelése olyankor született meg, amikor még ezek az utóbbi tervek nem léteztek, és két különböző célt szolgálnak. Persze ez nem ad mindenre magyarázatot, de sok mindenre, igen. Legalábbis az én nézeteim szerint. Mint elmondtam, sokan másoknak sem sikerült, hogy ebben az irányelvben közös álláspontot kialakítsanak. Másoknak sem volt könnyű, nekünk sem volt könnyű, nekünk sem sikerült. Sok sikert kívánok a holland elnökségnek. Miniszter úr, épp ennek a vitának kell lefolyni a parlamenti egyeztetés során. Tudom, hogy nincs formális vagy munkacsoport vita ebben, ezért kérdeztem rá erre a formára. <clears throat> Köszönöm. Gunnar Höckmark. Köszönöm szépen, miniszter úr, és köszönöm, hogy eljött közénk. Sajnálom, hogy nem tudtuk elkezdeni a bank szerkezetváltás témájában a vitát korábban. Remélem lesz alkalmunk még ezt elkezdeni a holland elnökséggel. Ezzel összefüggésben szeretném, szeretnék egy kérdést feltenni önnek. Ez pedig az. Ha megnézi, mit értek el eddig, Ön szerint mik a fő hiányzó elemek a stabilitást Európai Uniós banki biztonság stabilitása tárgyában mi hiányzik? A másik dolog, ami nem kapcsolódik ehhez, a stabilitási csomag körüli viták perspektívában ugye elhangzott nagyon sok hallogatták a, a, a tagállamok részéről a követelmények kielégítésének kérdését. Ön szerint a hitelességet vajon erősítette ez az időszak? A harmadik kérdésem nagyon rövid lesz. Látva a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésével kapcsolatos nehézségeket, szerintem nem igen lesz több beruházás abból, ha megadóztatjuk azokat, akik finanszírozzák a beruházásokat. Ön szerint nem volna jó gondolat elmondani a hollandoknak, hogy adják fel ezt a projektet? Kezdem visszafelé. Nehéz nekem értékelni, akár politikai szempontból, a tranzakciós adót, amely, amely hazámban egyáltalán nem érvényesül, úgyhogy hát udvariasan azt kell mondanom, hogy meghallgatom ugyan rendszeresen a véleményeket. Én azt vallom, és itt a luxemburgi sapkám veszem fel, hogy szerintem a tranzakciós adó rossz Európának, hogy egyszerűen fogalmazzak, mert az Európai Unió pénzügyi piacait kevésbé vonzóvá teszi, mint a világ többi piacát. A pénz megtalálja az útját, az, új, az útját annak, hogy elkerülje ezt az adót, elkerülve az európai pénzpiacokat. Első pillantásra úgy tűnik, hogy eh, Luxemburgnak ez jó, mert ha nem veszünk részt, akkor rövid távon lesznek előnyeink. Rövid távon lesznek ugyan előnyeink, igen, de végül az Európai Unió egészenek rossz lesz, Luxemburgot is beleértve. Második gondolatom. Vajon a stabilitás és növekedési paktum erősödött-e az elmúlt hat hónapban vagy egy évben? Nos, ha megnézzük a számadatokat, látjuk, hogy bizonyal mondható, hogy fokozatosan a legtöbb, vagy talán mind az összes tagállam a célok felé mozdul tovább. Lehet, hogy túl lassan, de mozdulnak a célok felé, a deficit arányok és a többi tekintetben, és a párhuzamosan azt is látjuk, hogy az, az, állam, az államok gazdaságai erősödnek. És ezek, ez a lényegi fontosságú pont. Azok, akiknek nem tetszik, és tudom, hogy sokan vannak a teremben is, meg a tagállamok körében is, akik nem, bár aláírták, de nem nincs ínyükre a, a paktum, azért most azt látjuk, hogy a tagállamok csökkentik a hiányukat, csökkentik a államadóságot, és így a növekedési kilátásaik jobbak, mint voltak. Miről szól mindez? Nos, arról, hogy az, hogyha az államháztartás állapota egészséges, az bizony nem akadályozza a gazdasági növekedést, meg a munkahelyteremtés sem, épp ellenkezőleg. Lehet persze fordítva fogalmazni, és szükség van a szerkezeti reformokra hosszú távon ahhoz, hogy a gazdaságaink versenyképesek legyenek. Mário Draghi nem habozik újra és újra elmondani, hogy az híres kvantitatív easing politikája, amely a hónapok óta folyik, önmagában nem végzi el ezt a feladatot. A monetáris politika segíthet bennünket, abban, hogy kiláboljunk a második februártól legsúlyosabb gazdasági és pénzügyi válságból. És bár nem, a, nem feladtam, hogy kommentáljam az LKB politikát, de szerintem jó munkát végez, ám ez csak kiegészíti a struktúrális reformokat, amelyeket, hogyha nem lépünk meg a monetáris politikával párhuzamosan, akkor az nem segít rajtunk. Akkor nem fognak gazdaságénk hoztán növekedni. Végső soron a gazdaság versenyképességítétele nem arról szól, hogy kielégítsük a paktum követelményeit, hanem a hosszú távú célokat szolgálja. Azt kell mondjam ennek, hogy a luxemburgi sapkája nagyon ékes szóló. Köszönöm Eliza Ferreira a hozzászóló. Köszönöm szépen. Kaptam második kérdést, mert kollégám el kell menjem, úgyhogy én kérdezek helyette. Egy másik témát vetnék fel, az új értelmezések bevezetése a rugalmasági elem alkalmazásában, a stabilitás növekedés paktumban az önök elnöksége során a téma. A bizottság is saját értelmezést fogadott el a jogszabály értem értelmezésében. A tanács viszont előállt egy másik módszert annal, korlátozva ezt a rugalmasságot egy olyan szöveg révén, melyet együttműködve a parlament és a tanács bevonásával kellett volna elfogadni a Sixpack és a Tupac tárgyában. Ez egy kicsit különös szerintem, mint módszertan, ahogy a tanács eljárt, és persze mélyen beleszánt a capping módszertanába, a rugalmasság alkalmazásába egy olyan időszakban, amikor mindig a, a korrekciós ágban vagyunk. Tehát nagyon súlyos intézményközi problémát vetesz fel. Második kérdésem, ugye nem ismétlem meg a már elhangzott kérdéseket, az adó ügyekben, de azt szeretném megkérdezni öntől, hogy fejtse ki részesebben a minimál, minimál adó vita ügyében, mi a follow-up, mi, milyen módon követjük nyomon ennek eredményeit, és az országról, országról szóló, országos országjelentés ügyében a parlamentben kétszer, kétszer teljes többség támogatta a nyílt országjelentések gyakorlatát. Aztán amikor azt mondja, hogy a tanács nyilvánosan megállapodott formális keretek között bizonyos témákban, aztán a politikai akarat változásával nagyon súlyos kérdések vetőzhetnek fel, felvetve az, hogy mennyire bízhatunk a tanácsban, mint intézményben. Úgyhogy kérem, ossza meg velünk ebbeli meglátásait. Uh, uh, Köszönöm, Eliza. Először is meg, osz, ugye, osztom aggájait, és megosztom a tanácssal ezeket. Nagyon sok témával kapcsolatban merültek ezek fel. Ugye a parlament bizonyos kérdésekben például a, a rugalmassági kritériumok korlátozásában, vagy az országjelentések tárgyában fogalmaztak meg ilyen aggályokat, és még mindig meglep az, hogy milyen hangon beszéltek önök az automatikus bírósági ítéletcsere rendszeréről, mert én nem vártam, hogy ilyen súlyosan bírálják majd ezt a szöveget. Mert szerintem áttörés volt ez a szöveg, nagyon pozitív elemnek értékeltem én, meglepett az, hogy önök közül sokan milyen negatív fényben látják. De hát persze, átadom kollégáimnak az üzenetet a tanácsban. Ami az ország jelentéseket illeti, nyilvánvaló tény, hogy voltak viták az általános keretekben, és a bizottság azt hiszem igen gyorsan előáll majd egy új szöveggel, tudván azt is persze, hogy ott van a, a G20-ak és az OECD szövege is az országjelentések tárgyában. Meglátjuk, hogy az EU és a G20-ak vagy OECD rendszere hogyan konvergálhat, mert hogy konvergálni fognak szerintem, és az OECD G20-as szöveg nagyon gyorsan aláírásra kerül majd, és életbe is lép majd. Helyén való tehát, hogy a bizottság gyorsan reagál erre a szövegre majd. Itt meg abba is hagynám, még azt tenném hozzá, hogy átadom a tanácsnak üzeneteiket. Thank you. Pablo Zalba. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Muchas gracias. Ministro, lo que sí me gustaría empezar... Miniszter úr, kihangsúlyoznám, hogy milyen jó munkát végeztek ebben az elmúlt hat hónapban. Tudom, hogy nehéz volt a helyzet. És eh, de- decemberben a tanács elfogadta az értékpapírosításra vonatkozó szöveget. Ez is egy előrelépés az tőkepiaci unió irányában. Nagyon fontos, hogy ezen a területen gyorsan tovább lépjünk, és egyetértünk mindannyian azzal, hogy az egységes tőkepiaci Unió mennyire lényeges, illetve az egységes tőkepiac mennyire lényeges cél a munkaerőt, helyteremtésben is. A bankok tőke előírásaival kapcsolatosan szeretném megtudni, hogy melyek a kulcsfontosságú pontok, és önvéleménye szerint melyek azok az aspektusok, amelyek a parlamentre hárulnak munkaként a következő hónapokban. Köszönöm szépen! Well, the, I think your, your, all, your questions all... A kérdései mind a tőkepiaci unióhoz kapcsolódnak, és hogy azon a területen mi várható. A bizottság nagyon szerencsésen döntött, amikor elsőként két irányelvet emelt ki. Az egyik az értékpapírosítási, a másik pedig a brosúrára vonatkozó irányelv, hiszen mind a kettőnek az a célja, hogy több tőkét vonzon az Európai Unióba, és az Európai Unión belül is biztosítsa a tőke szabadabb mozgását. Persze abban reménykedünk, hogy ennek eredményeképpen a vállalkozások számára hozzáférhetőbb lesz a tőke, különösen a kis és középvállalkozások számára, ez a legfontosabb célja a tőkepiaci uniónak, legalábbis a bizottság elképzelései szerint. Lépésenként szeretné ezt bevezetni, ez a megközelítése, és szerintem ez a legjobb megközelítés. A bevezetőmben is elmondtam, hogy 9 hét alatt sikerült az értékpapírosítással kapcsolatosan politikai megállapodást kialakítani. Ha jól tudom, a holland kollégák, akik átvették az elnökséget, szintén sürgetni fogják azt, hogy a prospektussal kapcsolatos irányelvvel is ugyanilyen gyorsan tovább tudjunk lépni. És hogyha ez megtörténik, akkor megerősítjük a pénzügyi piacainkat és az EU vonzerejét. Az önkérdése a tőke arányokra is vonatkozik, és a tőke előírásokra. De meg kell most ezzel kapcsolatosan figyelnünk, hogy mi történik ebben az évben az Európai Unión belül a visszafizetetlen hitelek tekintetében. Ez az első pont. A második pedig meg kell eh, tapasztalnunk, hogy a bankunió hogyan működik. Ez még csak a folyamat eleje, ezért úgy gondolom, hogy nagyon sok körültekintése van szükség, és nem szabad elhamarkodni a dolgokat, ez a folyamat új folyamat, és hogyha a növekedési számok, amelyek az idei számok valóban valóra válnak, akkor én eléggé derülátó vagyok. Rövid távon lehet, hogy nem is lesz szükség további intézkedésekre, ez csak egy általános kijelentés, az, hogy az egyes országokban mi fog történni, az olyas velem, mint majd esetenként meg kell vizsgálni, de úgy gondolom, hogy az eszköztárunk megvan a problémák kezeléséhez. Köszönöm szépen, Pervans Perez utolsó felszólalóként. Köszönöm szépen, és mindenkinek boldog új évet kívánok. Ekofin elnök úr, leköszönő Ekofin elnök úr, Demázi úr és mások is feltettek egy kérdést az értékpapírosítással kapcsolatban. Alapvetően jó az, hogy az uniós um, tőkepiacokon az Európai Unió egy olyan jogszabályt alkotott, amelynek uh, révén egyszerűbb is a rendszer, és talán jobb is a piaci feltételeknek jobban megfelel ezen keresztül egyszerűsítődik az egész eljárás. Ugyanakkor ne felejtsük el azt, hogy itt az Európai Unióban most egy olyan időszakban vagyunk, hogy re kell jönnünk arra, hogy egy ilyen fontos projektben, mint amilyen a tőke piacok kialakítása, és akkor megpróbáljuk az egyszerűbb és a piac számára leginkább fontos jogszabályokat megalkotni. Nos, hát itt most konkrétan az értékpapírosításról van szó. Ezzel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy ez a mostani helyzet is azt bizonyítja, hogy azt hisszük, van egy olyan hit, hogy minél több lehetőséget biztosítunk a piaci szereplőknek, annál jobban serkentjük a privát befektetőket. Nos, hát rendkívül alacsonyak most éppen a kamatlábak ebben a helyzetben, és ráadásul ebben a helyzetben az unión kívül a nagy gazdasági elemzőintézetek, a IMF-re gondolok, vagy másokra is, mindenki azt mondja, hogy itt most állami beruházási rendszerekre van szükség. Éppen ezért azért egy kicsikét meglepődtem azon, hogy ön azt mondja, hogy az Európai Parlament a az értékpapírosítással kapcsolatban nem akar olyan gyorsan haladni. Nos, hát azért ez meglepő, hiszen nagyon-nagyon sok témában az Európai Tanács az, például a Money Market Fundra emlékeztetnék, vagy a Deposit Guarantee Scheme-re, vagy bármi másra is, azt se tudjuk, hogy egyáltalán ezek megvalósulnak-e, vagy ha igen, akkor az ideális formában érkeznek-e meg, vagy sem. Ezekben a tanács késlelteti a dolgok megvalósítását, tehát azért szerintem ez botrányos, hogy ön bennünket vádol. Mi is a cél? Az a cél, hogy próbáljuk meg a privát befektetéseket erősíteni, és az én kérdésem egyébként az elnökségen túlmutat. Én úgy gondolom, hogy nem gondolja ön azt, hogy a bankunió megvalósítása, a tőkepiaci unió és a fiscal capacity között összefüggés van, mert vannak, akik azt mondják, hogy először lépésenként halandjuk, majd meglátjuk, hogy szükség lesz egyáltalán a fiscal capacity-re. Én úgy gondolom, hogy amennyiben az egyik működik, akkor a fiscal capacity-re is szükségünk lesz. Köszönöm szépen, főként a jó kívánságokat. Én egyáltalán nem vádoltam semmivel az Európai Parlamentet, hogy késlekedne a az értékpapírosítással kapcsolatban csak annyit szerettem volna elmondani, hogy mi gyorsan szerettünk volna eljárni, a tanács részéről, csak ennyit akartam mondani, és nem is mondtam mást. De ezzel együtt én úgy gondolom, hogy az értékpapírosítás és a többi intézkedés is hatékonyabbá fogja tenni a piacot, és biztos, hogy ez jó lesz arra, hogy a cégek, és főként a KKV-k finanszírozását feldobjuk egy kicsit. Nincsen elég finanszírozási projekt itt most Európában. Az is igaz, hogy ez nem csak annak köszönhető, hogy nincsen elég likviditás, hiszen a likviditás ott van a piacokon, és itt most visszatérnék arra, amit Hökmárk úrnak is elmondtam, mi hiányzik. Azt hiszem, hogy inkább a vállalkozók befektetési kedve, bizalma hiányzik a jövőbe vetett hite, és ez azért van így, mert máshol fektetnek inkább be, mert Európában a növekedési előrejelzések nem túl magasak. Én úgy gondolom, hogy Európa és az Egyesült Államok vissza fognak térni a gazdasági növekedés motorjaivá fognak ismét válni, és így egyre több új projekt lesz itt, egy befektető nem azért fektet be, vagy nem fektet be, mert alacsonyak, vagy nem a kamatlábak, vagy pedig azért, mert van-e likviditás, vagy sem a piacokon, nem. A befektetők profitot szeretnének, és ilyen perspektívák láttán befektetnek. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a tőkepiac az mindenképpen egy fontos lépés ebben az irányba, és sokkal versenyképesebbnek kell lennünk a külvilággal szemben, csak így lehet a politikáinkat sikerre vinni. Köszönöm szépen! Nagyon hatékony, jó volt, intenzív volt e- ez a vita. Köszönöm, Pierre, hogy eljött, és hogy együttműködik velünk. Köszönjük azt, hogy sikerrel előre tudtunk vinni jó néhány fájt. Biztos, hogy többet is szerettünk volna elérni, ezt sajnáljuk, hogy nem sikerült megvalósítanunk. Ez majd a következő soros elnökségre vár, konkrétumokat majd meg kell előre kell lépnünk konkrétumokban, vannak különbségek a tanácsi és a mi hozzáállásunkban is, a tax rulingsokkal kapcsolatban. De ehhez először arra van szükség, hogy a tanács saját magán belül megállapodásra tudjon jutni. Tehát még egyszer köszönjük szépen az együttműködést, Köszönöm, Roberto. Én is szeretném mindenkinek megköszönni ezt a vitát, és azt is, hogy az elmúlt 6-7 hónapban olyan sokat együtt tudtam működni jó néhányukkal, és hogyha bárkinek, bárki Luxemburgban jár, és újra vitát szeretne velem folytatni, akkor jöjjön csak el hozzám Luxemburgba, szívesen látok bárkit. Köszönöm szépen! So, let's move, uh... Menjünk tehát tovább. Napirendünk négyes pontjára szeretném üdvözölni Hocher Forst urat és Prada urat, akik az Econban a Nemzetközi Számviteli Standard Testület elnökeként és a alapítványi elnökeként vannak jelent a szakbizottság előtt. Ezek független szervezetek, meg a nemzetközi jelentési sztenderdek kidolgozására felelősek. Negyedik alkalom vannak itt, üdvözöljük Hockersforst urat, aki korábban a holland kormányban töltött különféle posztokat. Nagyon alkalmas időpont ez az eszmecserére. Az IFRS 9-ben nagyon izgalmas vita zajlott le nem régében, amely nagyon fontos eleme a mi munkánknak, és biztos más fontos témákról is, a biztosítás és az IFRS 9 közötti összefüggés ügyében. Tehát nagyon örülünk, hogy itt vannak, és meg is adjuk önnek most a szót. Én is köszönöm. se Prada és jó magam is nagyon hálásak vagyunk, hogy meghívást kaptunk az év elején már, hogy találkozhassunk önökkel. A 2016-os év nagyon fontos lesz, számviteli szempontból is. Fontos tehát, hogy időben eszmét cseréljünk önökkel. Bevezetőmben az IFRS 9-re szeretnék beszélni, a biztosításról, és a, általában az elvi kereteinkről. Misa Prada pedig, mint a, aki az alapítvány ö, elnöke, kuratóriumi elnöke fog majd a kérdésekre válaszolni. Hogy kezdjem az IFRS 9 rendszerrel? a hitelveszteségek rendszerének bevezetése a legújabb változás a normákban. A legtöbb európai szereplő számára nagy javítást hoz ez a modell, mert egy időszerű módon lehet jelezni az elkerülhetetlen veszteségeket, és így a bankok nem tudják könnyebben elre, könnyen elrejteni mérlegüken a, a problémás elemeket ugyanakkor nem terheljük túl a bankokat, amíg be nem állt veszteségek jelentésének kötelezettségével is, így a hosszabb távú hitelek esetében elkerülhető ez a negatív hatás. Az IFRS 9-et úgy értékelték, hogy hozzájárul a pénzügyi stabilitáshoz, különösen az LKB-be, e de az IBA is így értékelte, és úgy gondolom, ilyen módon a G20-ak igényének is megfelelő, illetve választ adott az általuk megfogalmazott problémákra, és pozitívan értékelték a befektetési beruházás védelmi szempontból. is. meg vagyok győződve arról is, hogy ez a norma, ez a standard hozzájárul a gazdasági növekedés erősítéséhez. Azért, mert a bankokat kényszeríti arra, hogy a zombi vállalatokba helyezett rossz hiteleiket tiszt, felt, kitisztítsák, egészségesebb vállalatokat segít ez majd, amelyeknek vannak növekedési lehetőségeik a hitelek kihelyezése szempontjából, ez konzisztenciát teremt, biztonságosabb, megbízható pénzügyi rendszer irányába viszi tovább a bankok rendszerét. Másodszorban kommentálnám a Lisa leasing uh, standardek vonatkozásában. Jelenleg 3 trillió eurónyi leasing van kihelyezve, különösen a légitársaságokban, a retail vállalatoknál és a szállítmányozó vállalatoknál. Jelenleg 85%-a a mostani szabályok körben működő leasingként kerül könyvelésre, és ilyen értelemben nem szerepel a mérlegen. Nem látjuk a mérlegen ezeket a jelentős tételeket most, leasing tételeket, és úgy gondoljuk, hogy ez a, ez nem, ez a számíteli gyakorlat nem felel meg a mai gazdasági valóságnak. Tehát a működő leasingek valóságos ö, kintlevőségét jelentenek, ezért megkélenjenek az, ö, a mérlegen is. Sok vállalat épp azért megy tönkre, mert nem képes az új gazdasági kihívásoknak megfelelni. A hosszú távú jelentős leasing ö, kintlevőségek mellett is sokszor nagyon egészséges mérleget nem bemutatni vállalatok, holott sokszor 66-szor nagyobbak a kintlevőségek, mint a, a, a mérlegen megjelenő hitel tételek. A jelenlegi leasing számviteli rendszerek nem vették össze, nem tetszik összevetető vállalatokat. Például egy, egy légitársaság a flottája jelentős részét leasingben működteti, mint az emirátusok, teljesen más a mérlege, mint mondjuk a Lufthansa mérlege, amely megvásárolja a gépeket, és szerepelnek ezek a tételek a mérlegen. Ez nem teremt egyszerű egyenlő játékszer ter, teret a két vállalat között, hol teljesen más a gazdasági helyzete, miközben a mérlegük hasonló. Ezeket a tényeket jobban kell tehát tükröztetni a valóságos gazdasági tényeket a mérlegben az összes tőzsdézett vállalat felére terjed majd ki ez az, az új standard, és hát nem lesz népszerű körükben. Sokszor ed, negatív gazdasági hatásokat és költségeket is jelent ezen új rendszer bevezetése. Nagyon körültöketen megvizsgáltuk mindezeket a lehetőség szerint a kockázatokat, és a standarddel együtt egy nagyon részletes hatástanulmányt is készítettünk a sztenderek bevezetéséről, és a konklúzió ebből az, hogy az új sztenderek kockázata és költsége kezelhető. Először is az IFRS 9-es új rendszer nem szorítja ki a leasing vállalatokat a piacról. A leasing továbbra is egy nagyon rugalmas és vonzó finanszírozási forrás marad, továbbra is vonzó azon vállalatok számára, amelyek leasingelnek eszközöket, és nem kell teljes jogú tulajdonjogot szerezniük, és nem kell ebből a kockátokat vállalják. Tehát míg a, kozmetikus, a kozmetikai előnyei, úgymond a mérlegben eltűnnek a leasingelésnek, a tényleges gazdaság előnyei fennmaradnak a leasingnek. Nem tagadjuk persze azt sem, hogy adódnak rendszerbeli költségek a, a, az új leasing standardek bevezetéséből a számvitelben, ám megtettünk mindent annak érdekében, hogy ezeket a költségeket minimalizáljuk. Például nem követeljük meg a vállalatoktól azt, hogy a rövidtávú leasingekből származó eszközöket és kintlevőségeket, vagy például mondjuk az irodai bútorokból adódó tételeket szerepeltessék a mérlekben. Ezek a kivételek különösen vállalatok számára kedvezőek az új standardebezése után is. Az új leasing tenderdek előnyei pedig jelentősen túlmutatnak a költségeknek. Így a beruházási döntések is jobb információn alapulhatnak a vállalatok esetében, és úgy gondoljuk, kiegyensúlyozott leasing versus vásárlási döntéseket hozhatnak a vállalatok számára, világosabb kritériumok alapján dönthetnek, és ez javítja a tőke allokációt, és ez végső soron a gazdasági növekedést e, erősíti. Néhány szó a biztosításokról. Önök a Solvency 2-esről igen sokat tárgyaltak-e parlamentben, jól tudják, milyen nagy fontossággal bír ez. Nem sokára bevezetjük a, lezárjuk a tárgyalásainkat, és bevezetjük az év második felében ennek eredményében. nem standardek fontosságát nem lehet túlhangsúlyozni. A biztosítások rendkívül fontos üzleteket jelentenek, és jelentős rendszer kockázatokat mutatnak fel. Ezen kockázatok még megnövekedtek a mostani alacsony, hosszú távú alacsony kamatláb időszakában, például Japánban, ahol sokkal korábban elkezdődött az alacsony kamatlábok környezete, nagyon sok biztosító ment. De facto nincsenek globális standardek, nagyon széttartó gyakorlatok működnek világszerte. Ezek az új standardek, ezek a standardek sokszor abszolút téves információkat adnak. Nagyon sok biztosító például a történeti költség alapon számolnak el. Itt tíz évvel ezelőtti biztosítási kötvényeken alapján számolnak el, és ezen kamatokat használják a mostani nagyon alacsony kamatlábak helyett az elszámolásban, és így módon a befektető téves információt kap olyan helyzetekben, amikor például nulla vagy akár negatív a kamatláb. A kurrens, tehát a jelenleg érvényes kamatadatokra támaszkodó elszámolás sokkal jobb információt nyújt, és bár viszonylag széles az egyetértés az általános elvek mellett, ám a biztosítási üzletek annyira bonyolult, hogy nagyon sok időbe került ez egységes számíteli gyakorlat bevezetésére vonatkozó döntés, Ugye amikor hies, mihes megoldunk egy problémát a biztos világban, rögtön megnyílik a másik probléma. Ám az világos, hogy az, a bevezetés időszaka a biztosítási üzletekben későbbi lesz, mint az IFRS 9 standard bevezetése. Mind a kettő nagyon fontos persze az ágazat számára, hiszen a kettő nagyon erősen kapcsolódik egymáshoz, ám értjük, hogy a biztosítás számára időt igényel a standard bevezetése. Meg kell tehát oldjuk ezt a problémát, az, amely lehet az IFRS 9-es bevezetésének elhalasztása a tisztán biztosítással foglalkozó vállalatok, illetve azon gondolmártomok számára, amelyek a biztosítási üzletágat és a banki műveleteket együtt végzik. Tehát egy olyan overlay módszertannal az IFRS 9-est bevezetését elhalaszthatják némileg. Értékeljük a tavasszal kapott visszajelzéseket, és döntéseinket a nyár előtt jóval még véglegesítjük, annak érdekében, hogy Európának legyen ideje megvizsgálni ez új standardek új környezetét. Végül néhány rövid gondolat a fogalmi keretekről. 2016-ban publikáljuk a fogalmi keretek új verzióját, ez egy átfogó elveket tartalmazó, a standardek alkalmazásában iránymutató rendszer lesz. A sok nagyon fontos téma mellett, amelyeket a keret tartalmaz, kettő különösen fontos lehet európai stakeholderek számára. Ez prudence és stewardship elvek. Ezek korábban is témák voltak a parlamentben. Úgy újra bevezetjük a fogalmi keretekben a prudencia fogalmát, ez a körültekintés, a bizonytalanságban levő körültekintés elvének bevezetése nagyon fontos elvez, mely a profitok túljelentése és a kintlevőségek aluljelentése gyakorlata ellen kell hasson. Megpróbáljuk prominens helyzetbe hozni stewardshipet, a felelős gazdálkodás kérdését. A piaci szereplők ezen keresztül jobban meg fogják tudni ítélni a helyzetet, és ez hatással lesz döntéseikre is. Természetesen a pénzügyi jelentés kérdése is ott van számukra, hogy a menedzsmenteket eh, segítse a döntések meghozatalában. Önök láthatták, hogy az elszámoltathatóság az egyik legfontosabb eh, kérdésként jelenik meg, ez számunkra a dokumentumban is benne foglaltatik. Szeretnénk világosan kifejezésre juttatni mindezt a koncepcionális, koncepciós keretünkben is. És most várom a kérdéseket. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ön nagyon fontos, jó gondolatokat fejtett ki, Stolaján úr az első. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és nagyon örülök az ön jelenlétének, nagyon örülök, hogy Práda úr itt van, és Hugen úr is, nagyon örülök, hogy itt van, aki az IACB elnöke volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Két kérdésem van. Az első Hugebót úrhoz, a második pedig Práda úrhoz. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy javítsuk a ISCB kapacitását az értékelések esetében, az IFRS-ekre vonatkozólag, akár újakra, akár módosított formákra vonatkozóan. Ezen kívül bennünket nagyon is érdekel az, hogy milyen hatása van a gazdasági fejlődésre, a pénzügyi stabilitásra, mindennek. Volt itt egy jelentés is ezzel kapcsolatban, és állás, ajánlások is meg, ajánlásokat is megfogalmaztak az Európai Bizottság számára. Vegye figyelembe ezeket az új kritériumokat, akkor, amikor az Európai Unióban az IFRS meg akarja valósítani. Prádek úrhoz fordulok a második kérdésemmel. Ön éppen arról beszélt, hogy az IFRS alapjait gondolják most éppen át. Milyen fajta változtatásokat kívánnak elérni, mint gondolkodnak az áttekintés tekintetében? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Stoloján úr, ezeket a fontos kérdéseket. Nem tudom, hogy ez egybeesés-e, de ön beszélt, én is beszéltem ezekről a gondolatokról, amelyek rendkívül fontosak számunkra, az IFS 9 és a pénzügyi stabilitás felmerültek a beszédemben és a gazdasági növekedésre is utaltak. Nos, hát én nem hiszem, hogy bármikor is olyan helyzetben leszünk, hogy a gazdasági hatásait számosítani tudjuk a könyviteli sztenderdeknek. De az biztos, hogy hatással van rá, ez minden kétséget kizárólag így van. Ami a hatásvizsgálatokat illeti, mi nagyon sok forrást szentelünk a hatásvizsgálatoknak, ezt konkrétan is látni fogják. A múltban ugyanis a hatásvizsgálat az tulajdonképpen a végkövetkeztetésekhez kapcsolódóan valósult meg, de mi ezt most teljesen külön fogjuk kezelni, amely tulajdonképpen egy jelentés formájában fog megjelenni. Több mint száz oldalas jelentésekre gondolunk, persze ez önmagában nem garantálja a minőséget, de azért hiszek benne, hogyha jól megvizsgáljuk a helyzetet, és odafigyünk arra, hogy mik a gazdasági következményei a jelenlegi helyzetnek, és itt jó néhány példát is említettem, például arra gondolok, hogy van, most nem eléggé átlátható a helyzet, és ez a befektetősek, befektetések ösztönzése szempontjából is rossz. Aztán az, hogy a légitársaságok, akik a saját, akik tulajdonosai a légiflottájuknak, illetve azok, amelyek csak leasingelik azt, különböző helyzetben vannak. most az, hogy ezt most elismerjük a standardekben, ez teljesen jó szerintem és így jobban tudjuk majd a helyzetet értékelni. Éppen ezért én azt gondolom, hogy csak jobban oda kell figyelni mindenre, és több forrást is kell ehhez hozzá rendelni, hogy a hatásvizsgálatok vizibilissé váljanak. Köszönöm, Pervans Beresz. Köszönöm. Yes. It's all right, Mr. President. Uh... Rendben van, semmi gond. Ahogyan önök is tudják, ezt a felülvizsgálatot a múlt év júniusá, júliusában indítottuk útjára. Egyelőre nem látjuk, hogy mi lesz a vége ennek a konzultációs folyamatnak, de nagyon fontos számunkra mindez. És a jelenlegi fázisban 95 választ kaptunk, olyan kérdésekre, amelyeket ön is lát, önök is láttak. Ezek a kérdések alapvetően három kategóriába sorolhatók. Az első kategória azokra a kérdésekre vonatkozik, hogy vajon ki kell -e terjesztenünk-e vagy sem a hatáskörét a jelenlegi munkánknak. Ugye itt a tőzsdénjegyzet, illetve tőzsdén kívüli cégekre vonatkoztatva mindezt. És a második kérdéskör arra vonatkozik, hogy vajon szükséges-e az, hogy a standardek implementációjában többet tegyünk világszinten, és a harmadik kérdéskör pedig a szervezet működésével, irányításával, illetve finanszírozásával van összefüggésben. Az utolsó kérdéskörre vonatkozólag azt tudom elmondani, hogy itt jó néhány kérdéssel kellett megküzdenünk. Lehet-e javítani vajon a jelenlegi helyzetet? Most a struktúrára vonatkozólag én azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy úgy tűnik, hogy a válaszadók többsége inkább támogatja ezt a fajta struktúrát, de a kérdések inkább azzal kapcsolatban fogalmazódnak meg, hogy hogyan működik ez, és hogy a monitorozó irányító testület hogyan működik, hogyan dolgozik. De egyértelmű, hogy ez az egyik kérdés, amelyel foglalkoznunk kell a jövőben. Ami pedig a mi szervezetünket illeti, a legfőbb kérdés az az, hogy hogyan is akarunk a tagjainkhoz hozzáállni, akár az igazgatótanácsban, akár azon kívül, technikai szempontból és földrajzi szempontból egyaránt kiegyensúlyozottan kell megközelítenünk a tagok kérdését. Ez az IFIS világszintű fejlődésével is összefügg, hiszen nagyon nagy sikertörténet a miénk az elmúlt 15 évben. Ma olyan helyzetben vagyunk, amikor gyakorlatilag 150 tagunk van, 150 olyan ország van, aki már elismerte az IFIS-t, tehát földrajzi értelemben mindenképpen bővült a helyzet, és ezért a hatáskört is felül kell vizsgálnunk. Tehát itt a számok szempontjából és a földrajzi kiegyensúlyozottság szempontjából is felül kell vizsgálnunk ezt a helyzetet. Vannak itt persze más kérdések is. Néhány évvel ezelőtt volt már egy reformfolyamat, amelynek, sor, amelynek folyamán egy tanácsadó fórumot hoztunk létre. Ezek most nagyon szoros összefüggésben vagy munkát, szoros munkát végeznek a legfontosabb nemzeti és regionális standard kiírókkal össze, együtt, tehát velük együttműködésben. Tehát ezek azok a kérdések, amelyeken el kell gondolkodnunk. Aztán itt van a finanszírozás. Ez alapvető kérdés. Önök tudják, hogy mi a mi álláspontunk, mit szeretnénk megvalósítani, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez továbbra is nagyon nehéz kérdés lesz, marad, mert egész egyszerűen nincsen meg az a kapacitásunk, amelyel egy világszintű közösség problémáira választ tudunk adni. Noha számottevő um, előrelépéseket tudtunk megvalósítani, azért ez még önmagában nem elég. Nem, nem sokára néhány héten belül találkozunk uh, Londonban, és ott majd egy uh, összegzését, elemzését tartjuk a visszakapott kérdőíveknek, és aztán reméljük, hogy valamiféle következtetésekre tudunk jutni az azt követő találkozónkon májusban. Lesznek olyan kérdések, amelyekre minden bizonyal több időre lesz szükségünk, hogy bevégezzük azokat. Köszönöm szépen! Kérem, hogy mindenki maradjon az öt percnél, összesen, összesen, mert különben sajnos kevés lesz az időnk. Következő felszóló Pervans Beresz. Köszönöm szépen. Nos, hát beszéltek az új rendszerről. Ez a biztosítók kérésére valósult meg, vagy pedig valóban szükséges a rendszer kitolása a IFRS 9-es a 4-eshez képest. Tehát ez mennyire felel meg a piaci szereplők igényeinek, és vajon nem inkább a biztosítókról van itt szó, és az Európai Bizottsággal milyen egyeztetéseket folytattak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni. Úgy tűnik, hogy önök teljes mértékben támogatják ezt a kérést. Nos, hát a monitorozó testülete kapcsolatban is felmerültek kérdések. A parlament a struktúrával kapcsolatban azért aggodalmait fejezte meg, fejezte ki, és nem tudom, hogy van-e mozgástér arra vonatkozólag, hogy az ISB és más nemzetközi szervezetek közötti együttműködést javítsák, az IMF-re gondolok, vagy más olyan struktúrákra, amelyek idevágó munkát végeznek. Önök mindketten Európaiak európai színekben dolgoznak ebben a nemzetközi struktúrában, és a normák kidolgozásának körülményeivel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy önök szerint legitimek-e azok az aggodalmak, amelyek szerint itt európai érdekekről van szó, illetve hogyan lehetne az európaiaknak jobban önszerveződést létrehozniuk, hogy saját értékeiket jobban védjék. Let me, uh, first answer you. Először az első kérdésére szeretnék válaszolni a biztosítói ágazattal kapcsolatosan. Nem csak arról van szó, hogy a biztosítóknak akartunk segíteni, mi azt gondoljuk, hogy Ennél ez többről szól, az eszközök és források megfeleltetéséről, az RFS, az IFRS 9 2018-ban lép majd hatályba, egy rövid időszak alakult tehát ki, ami alatt egy kis bizonytalanság keletkezhet a biztosítók számára, a tekintetben, hogy mi a feladatuk, de ez nem azt jelenti, hogy ezeket a kérdéseket mi akarjuk mindenki helyett megoldani. Sok biztosító például azt szeretné, hogyha létrehoznánk egy lehetőséget a konglomerátusok számára az elhatárolásra. Vagyis a banki része a konglomerátusnak az IFRS 9-et használná, a biztosítói üzletek pedig a 39-est, ami a 9-esnek az, az előde, ez szerintem zavart keltene azok számára, akik felhasználják, akik tanulmányozzák a beszámolót, ezért az ilyen konglomerátumok számára egy olyan megoldást találtunk, hogy egy kiigazítással érthetnek, a, érhetnek, de az IFRS 9-et kell használniuk minden szinten, de az egyik üzletákban úgy, mint 39-es még mindig hatályban volna. Mind a két standard tehát látható lesz, szerintünk ez így átlátható, és így következetes a befektetők számára. Ami pedig a monitorozó testületet illeti, ez olyan testület, amely nagyon fontos számunkra, ez egyértelmű. Ez az a szervezet, amely legitimitást és elszámoltathatóságot biztosít. Én még azt is mondanám, hogy a monitorozó testület közhatóságokból áll, olyan hatóságokból, amelyek a szabályozásért, felügyeletért felelősek a piac felügyeletért és szabályozásért, felügyeletek, piaci hatóságok, a bizottság, az ESCO, amely az értékpapír szabályozóknak a testülete. Kétségen, kétséget nem hagy, hogy ez a legrelevánsabb testület erre a felügyeletre, és illetékes abban, hogy a piacoknak adott információ minőségét ellenőrizze. Funkcionális szempontból tehát nem látok semmilyen nehézséget, ami viszont a monitorozó testület működését illeti. Egyelőre még nem könnyű erről beszélni, mert az a benyomásom, hogy a monitorozó testület egy nagyon fontos kérdést már megfelelően kezelt, a folyamat relevanciára gondolok, amikor kinevezzük a testület tagjait. Ez egy megkérdőjelezhetetlen eljárás, és a tagok valóban elvégzik a munkájukat. Az érdekeltek részéről persze meg kell vizsgálnunk a monitorozó testület munkáját más kérdésekben, és amikor egy nemzetközi bonyolult helyzethez kapcsolódik ez, és tudjuk, hogy van egy óriási rózsaszín elefánt a teremben, ez az Egyesült Államok álláspontja. Ez olyas valami, amire nem találunk megoldást, szeretnénk, hogyha a monitorozó testület ezt megtenni. Más szervezetekben, az eosco ban és a CISA-ban is részt vettem már korábban az ESMA előtt, és szeretném, hogyha a konszenzus szabályt használnák ebben a testületben és a jövőben. A személyes véleményem az, hogy jó volna, hogyha kiterjesztenék ezt a testületet a legfontosabb területekre. Ami pedig Európát illeti, a szervezet két elnöke igaz európai, ezért Európa nem gondolhatja azt, hogy az európai fejleményeket nem veszük figyelembe. Ez bátorító is volt számunkra, hogy az IFRS-sel kapcsolatos elmúlt tíz évi tapasztalatot összefoglaló jelentés nagyon kedvező volt, nagyon pozitív. Tudjuk, milyen viták zajlottak, de kétségtelen, hogy ez jelentős hozzájárulás volt az európai piac egységesítéséhez, és ez a gazdaság egészének érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen! Köszönöm. Elnök úr, Horfosz úr, a létfontosságúak a hatékony számítani szabályok az egész kapitalista gazdaság rendének működése szempontjából, különösen a 2008-as válság óta ismeretes ez, mert a nem megfelelő számveviteli szabályok voltak felelősek a válságért. Különösen a nem likvid eszközök nem piaci áron való mérése számvitele. Ezért üdvözlöm az, azt az akaratot, mi szerint hatástanulmányok révén szeretnének javítani a helyzeten. Erre vonatkozik a kérdésem. Vajon a számviteli, de vajon a, a hatástanulmányok használt miért ilyen későn látták be, miért ilyen későn vezették be? Aztán a befektetők sajátságos követelései figyelembe vették-e a sztenderdek kidolgozásakor. Ezzel összefüggésben az a probléma, miszerint a különféle határidők, a, a különféle rendszerek, számviteli rendszerek belepésének különböző határideit illetően az új követelés, az IFRS 9 szerinti követelés nagy volatilá, nagyobb volatilitást jelenthetne a, a nyereségek és veszteségek elszámolásában, hogyha csak később lépne életbe a másik standard. Két javaslatot fogalmaztak meg a beléptetési csúszások kezelésére. Tudom, hogy ezek a terdők nyitva állnak. Azt szeretném tudni, hogy vajon már tudna utalni arra, hogy az eddig beérkezett visszajelzések melyik irányba mutatnak ezen alternatívák közül. És vajon nem lehetne jobban megoldani a problémákat, hogyha a vállalatoknak a számvitelben, a standardek alkalmazásában kicsit nagyobb rugalmasságot engednének meg. Thank you for your... Köszönöm szépen a kérdést, és hogy azonnal válaszoljak az utolsó felvetésére. A rugalmasság a standardok alkalmazásában nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez a legjobb ötlet. Beszélt a pénzügyi válságról, tehát különösen akkor, hogyha nagyon nagy a nyomás a vállalkozásokon, ilyenkor a túl nagy mozgástér nem olyan jó elképzelés. Máské, részről azonban elveken alapulnak a standardjaink. Nem akarunk nagyon preskriptívek lenni, de, és hogy miért késlekednek a hatástanulmányok. Igazából úgy gondolom, hogy az Európai Unió dicséret érdemli, amikor korábban az új standardok kidolgozását megkezdtük, akkor mindig úgy gondoltuk, hogy gazdasági érdeket szolgálunk, de túl sok időt nem fordítottunk a probléma feltárására, elemzésére és a megoldások elemzésére. Ebben viszont változtattunk, különösen az Európai Unió ösztönzésére, különösen a parlament ösztönzésére, sokkal több időt fordítunk az előzetes kutatásokra, és sokkal több időt fordítunk a hatástanulmányok kidolgozására is. Nagyon érdekes lesz, hogyha látják az összevetést az amerikai leasing standard között, ami majd februárban jelenik meg, Szerintem ők, az, a, ők a hatástanulmányt még a régi módi módon csinálják. Mi pedig, ahogyan már az előbb elmagyaráztam egy másik kérdésre, külön hatástanulmányt készítettünk, és remélem, hogy látni fogják az óriási különbséget és az előrelépést a jelenlegi gyakorlatban. Ami pedig az a biztosításhoz való visszatérést illeti, hogy teszünk -e eleget a biztosítók elsőre bizonyára azt mondanák, hogy nem elég, ez nem lep meg senkit, vagyis, hogy még több mozgásteret kéne adnunk, és ebben nagyon vonakodunk, és arra biztatnék mindenkit, hogy gondolja ezt végig, alakítsa ki a saját véleményét, álláspontját ezzel kapcsolatosan. Nekem meggyőződésem, hogy ha a cégcsoportoknak, konglomerátumoknak azt a lehetőséget megadjuk, hogy egy cégcsoporton belül két külön standardot alkalmazzanak. Én úgy gondolom, hogy ez túlzottan nagy teret ad a rugalmasságnak. Köszönöm, Kora. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A holland elnökség örömére úgy döntöttem, hogy sokkal gyakrabban fogom a holland nyelvet használni. Predaur ennek biztos örül, és remélem, hogy Holeforsz úr is hallgat majd. Elnézést, hogy egy kicsit elkéstem, és nem is tudtam az összes megjegyzését végighallgatni. Henkem úrral kellett találkoznom, egy másik megbeszélésem volt tehát és meg is kértek arra, hogy az üzletleteket átadjam. A Washingtoni konferencián beszéltek egy új feleményről, hogy a három legnagyobb ázsiai gazdaság Kína, Japán és kész lesz arra, hogy az IFRS-t elfogadja. Ezen a területen történt-e valami, mi a helyzet jelenleg? Nagyon érdekes volna ezt megtudni. Második kérdésem azzal kapcsolatos, hogy az ISB most új leasing standardokat dolgoz ki. A leasingelők tehát a jövőben ezeket az eszközöket a mérlegünkben fel kell, hogy tüntessék. a leasing tárgyak számának függvényében ez jelentősen megnövelheti a mérlegfőszegét ezeknek a cégeknek, és ez bizonytalansághoz is vezethet. Egy kicsit többet szeretnék megtudni arról, hogy ön szerint ez a folyamat hogyan alakul. Eh, te Nagyon nagy a kísértés, hogy hollandul válaszolják, mert erre soha nincs lehetőségem, de mégse teszem meg. Ami pedig az ISEB-t illeti, illetve Ázsiát, nagyon érdekesek a fejlemények. Az IFRS az amerikai földrészen az Egyesült Államokat kivéve alkalmazzák Európában, és viszont Japán, India és Kína még nem teljesen fogadta el az IFRS-t, nem túl gyorsan haladnak ott a dolgok. Japánban egy egyedülálló kísérletet folytatnak. Cégek önkéntesen, egyénileg elfogadhatják, alkalmazhatják az IFRS-t. 2011-ben négyen használták, most 100-an, 200 felé tart a számuk. Ez a piaci tőkésítésnek a 40%-a, úgyhogy ott azért alakulnak a dolgok. Indiában új standardokat fogadtak el, amik szinte szóról szóra az IFRS-t másolják 6-7 különbséggel. Mi persze jobban örülnénk, ha nem lennének különbségek, de azért nagyon közel kerültek már az IFRS-hez. Kínának is megvannak a magas standardjai, amik igen közel állnak az IFRS-hez, Nemrég volt egy nagyon fontos találkozom a kínai hatóságokkal, megint megerősítették, hogy szeretnék teljes körben elfogadni az ifrs a jövőben, és egy közös munkacsoportot is kialakítottunk. Szeretnénk feltárni a lehetőséget, hogy legalább az a nemzetközi piacon jelenlevő kínai cégek az IFRS-t használják. Egyébként a kínai cégek a hongkongi tőzsdén 30%-ban az IFRS-t használják, Összességében tehát egy globális standardról beszélünk az Egyesült Államok kivételével, ahol egyébként a külföldi kibocsátók használhatják az IFRS-t. Ilyen szempontból az elmúlt év nagyon eredményes volt. Azután felvetette nagyon fontos kérdést, amit én nem említettem a bevezetőmben. A hitelezése milyen hatással lesz a leasing standardok megváltozása. Ezt a hatástanulmányban is vizsgáltunk azzal az eredménnyel, hogy a legtöbb leasing társaság banki entitás is, ők pontosan tudják, hogy ezek valódi források, tehát ezeket így is fogják kezelni ők, nekik ez nem lesz meglepetés. a hitelnyújtásra vonatkozó szerződések automatikusan alkalmazkodnak a számviteli standardok változásaihoz, úgyhogy szerintünk ez nem okoz nagy problémát majd, és egyébként is 2019 a standard bevezetésének határideje, illetve addig kell átállni rá, szerintünk nem okoz majd különösebb fennakadást. Gigolt kolléga. So, welcome. Üdvözlöm. Welcome and... Üdvözlöm. Három gyors pont. Először is. Köszönöm, hogy foglalkozik a leasing standardek ügyével. Tudom, hogy súlyos lobbynyomásnak vannak kitéve, és remélem keményen kiállnak a közérdekében. Az a standard, amelyet javasolt jó, és tudjuk, hogy nagyon sok leasing vállalat nem a méltányos verseny alapján áll, ahogy önök is rámutattak, hanem adóoptimalizáció miatt él ezzel az eszközzel, ezért jó, hogy a standard számviteli szempontból kezeli ezt. Kormányzás, irányítás ügyében. Nagyon aggaszt az, amit hallok a monitoring testülettől. Ön is eh, jelent eh, kommentálta, hogyha ezt, közvet, ezt határozottabb beszédre fordítjuk, Európának a monitoring testületben erősebb szerep lenne. Van egy tag, az Egyesült Államok, amely nem akar erősebb politikai vezető szerepet adni ennek a testületnek, ám vétójoggal bír a szabály szerint, bár a standardet nem is használják teljes mértékben az Egyesült Államokban. Akkor ez a monitoring bizottság és kormányzási modell hogyan működhet így? Hogyan tudják ezt fenntartani, Performance Beresz kérdéséhez csatlakoznék, hogy az egész konstrukciót nem kéne igazi nemzetközi keretek közé helyezni. Nem elfogadható szerintem az, hogy egy állam, amely nem is a teljes mértékben a standardet, akadályozza a demokratikus számon kérhetőség érvényesülését az ISB rendszerben. Utolsó az IRFS 9 rendszer vonatkozó kérdésem. Tanulmányunk a pénzügyi stabilitás szabályrendszerével vonatkozó anyagban arra jutott, hogy még több menedzseri döntés szabadság lenne az RFS 9-ben, ahogy növekszik a rendszer bonyolultsága. Önök hogyan reagálnának azokra a kritikus felvetésekre, amelyeket ez a tanulmány megfogalmaz? Ön hogy látja ezt a kérdéskört? Köszönöm először is a leasing standardekre vonatkozó bátorító mondandóját. Ritka alkalom ez, hogy ilyet hallunk elégedetten térek haza, ezzel is átadom a jó hírt kollégáimnak. Kicsit meglep az IFRS 9 es kapcsolatos megjegyzése, mi szerint nagyobb menedzseri döntés szabadságot enged meg. Szerintünk nem. Így van. Igaz persze, hogy bizonyos osztályozása a pénzügyi eszközöknek az IFRS 9-ben a, a menedzsment számára lehetővé teszi, hogy felülvizsgálják az üzleti modellt, hogyan lehet költségeket elszámolni. Hogyan lehet értékelni a pénzügyi eszközöket. Ám a szabályok itt szigorúbbak az RFS 9-ben, és kevesebb mozgásteret engednek meg a, a szabad értelmezésnek a vállalatvezetés számára. Persze, általában a, a döntések persze nagyobb szerepet kapnak általában a várható ö, veszteségek E modelljében. Ez az a plusz-minusz elem, amit, aminek cseré, meg fejében cserében nagyobb biztonságot kapunk. Az erősz 39-ben az egész rendszernek a célja, amért ilyen szigorúan került meghatározásra, éppen az volt, hogy egy vesztesség csak akkor legyen leírható, hogyha objektív ö, bizonyíték van arra, hogy valami történt a piacon, épp ezért korlátoztuk a döntés szabadságát, és a, a vállalatvezetés mozgásterét abban, hogy, hogy, hogy elrejtse a veszteségeket, úgymond, a számvitelben. Amit a gyakorlatban aztán láttunk, amit felfedeztünk, úgymond, hogy olyan szigorúan írodott meg a szöveg, hogy a vállalatok számára meg szabadságot engedett meg abban, hogy szemet húgyanak az elkerülhetetlen veszteségek tekintetében, és tovább finanszírozzanak olyan zombi vállalatokat, amelyek óhatatlanul veszteséget vezetnek a gyakorlatban. E jelenség láttán tehát egy várható veszteségmodell felé léptünk tovább. Igen, elfogadom, hogy, hogy itt nagyon esetleg a döntési mozgástér a vállalatvezetésnek és a banki szabályozók is nagyon aktív szerepet kell játszanak ahhoz, hogy megfelelő alkalmazás legyenek a sztendernek, ám Biztos vagyok abban, hogy javult a helyzet, a jelenlegi standard is megengedte a, a bevételmenedzsment negatív gyakorlatait. A könyvvizsgálók és munkavállalatok kell, hogy első körben megfelelően alkalmazzák ezt a tendert, a lehetőleg becsületesebben. De persze nem tagadom, hogy van mozgástere a vállalatvezetésnek döntéseket hozhat, értékel, vagy értelmezheti ezeket bizonyos körben. Röviden, én nem taglalnám ezt a kérdést, ragaszkodok ahhoz a megállapításomhoz, hogy az a tény, hogy a piaci hatóságok monitoringoznak, a lehető legjobb működőképes, funkcionális megoldás. Nem vagyok biztos abban, hogy a politikai nehézségek, amelyekkel szemben kell nézzünk, ezeket egyszerűbbé teszi majd az a tény, hogy egy másik szervezetben történne ez. Tudjuk, hogy más szervezetekben is vannak problémák, úgyhogy ragaszkodnék ahhoz a meglátáshoz, hogy a cél az, hogy segítsük a monitoring testület működését, növelve azt, és a konszenzus alapú döntéshozatal módszertanát erősítjük. Köszönöm a nagyon hasznos eszmecserét. Természetesen tovább folytatjuk majd a, ez eszmecserét, és a nagyon fontos számviteli kérdésekben, ilyet azok irányítási aspektusaiban az együttműködést. Köszönjük! Következő napi rendi pontunk előtt átadom a elnöki posztot Markusnak. Köszönöm szépen! Anyanyelvben folytatom, ha megengedik, németül, 5-6-7 napirendi pont, mentesítési jelentés, három felügyeleti hatóság tárgyában, most mint jelentéstevő fogom tovább folytatni mondandómat, Formális annyit lehet először is elmondani, hogy az, amit meg kellett vizsgáljunk, az Európai Számbevőszék jelentése, mely megállapította, hogy 2014. december 23-án a lezárt pénzügyi évben mind a három intézmény lényegi pontokban rendszerszerűen és ö, ö, szabályszerűen zárt az évet, ez üdvözlendő az ámbőszék jelentésében. Jó hagyomány ez mind a három testületben, hogy néhány pontot megnevezünk az ügynökségek értékelésében, ahol problémákat láttunk, és az adott ügynökségek nem pont úgy jártak el, ahogy szívesen láttuk volna. Három fontos kritériumot kell megnevezzünk, amely alapján mérjük, mérhetjük az ügynökségek működését, és kell is mérni ezeket. Először is, ha a három ügynökség afelől panaszkodik, hogy korlátozott forrásokkal bírnak, akkor erre a világos prioritások követelményével kell válaszolnunk a jogalkotó által meghatározott mandátumon belül, és azokat nem tágítva. A végrehajtási sztenderdek vagy ajánlások a delegált jogi aktusok formában a bizottság részéről is megszívlendőek, és meg az információs technológia infrastruktúra felállítására is felkérjük a figyelmet. Másodszorban hogyha új végrehajtási rendelkezéseket írnak ezek az ügynökségek, akkor ezek világosak, koherensekkel legyenek, nem lehetnek túlzottan bonyolultak, és az arányosság elvét figyelembe kell vegyék. Tehát mindazt, amit mi itt jogalkotói szinten minden alkalommal ö, szem előtt tartunk, és a kockázat alapú felügyeleti működéstben elvirányzunk. Harmadsorban pedig, hogyha az időkség új végrehajtási rendelkezéseket fogad el, akkor átfogóan és rendszerszerűen kell tájékoztassa az európai alkotó intézményeket ezek állapotáról, tehát itt vizsgálatokat is végezhetünk, és a munkadokumentumok beterjesztése is ide tartozik, amelyeket a jogalkotó rendelkezésre kell bocsássanak, és a tárgyaló csapat ajánlásait pedig meg kell szívlejék, nem lehet ezeket a felügyeleti bizottság jóvágyása hatáskörén kívül tartani. Hát jelentésemben azt irányoztam elő, hogy ezek követelmény katalógusnak feleljenek meg ezek az intézmények, sajnos megállapítható az, hogy itt van még fölfelé növekedési lehetőség, úgymond, a végrehajtási rendelkezések sokszor késve kerülnek benyújtásra, sokszor nem kerülnek átadásra a munkadokumentumok, a tanács is tudomásul vette ezt, vagy figyelembe vette ezt. A brüsszeli információs sugárúton úgymond néha elakadnak dokumentumok, és a parlament, illetve a tárgyaló csapat nem kapott betekintés sok esetben egyes, nem kaptak be bizonyos dokumentumokba, tehát folyton a felügyeleti bizottsághoz, felügyeleti bizottsághoz irányítanak bennünket, és nem, csak, csak részben veszik tudomásul a tárgyalási csapat ajánlásait. A MIFID tárgyalása során is megállapíthattuk, hogy itt bizony késlekedések vannak, hiányosságok, és a három felügyelő hatóság információs technológiai és infrastruktúrális létesítményi tervet nem tudott időben beterjeszteni. Nem elfogadható az, hogy a számítástechnikai infrastruktúra hiányosságai miatt nem lép életbe jogszabály, hol annak életbe kéne lépnie. Ezért én úgy foglalnám össze, hogy a Formálisan ugye rendben volt a, a pénzügyi gazdálkodása három intézménynek, ám van javítani való a munkájukban. Az előbb említettek fényében, ezért végkövetkeztetésem az lenne, ahogy áll is a jelentésemben, hogy az a folyamatos követelés az ügynökség részéről, hogy több költségvetési forrása tartanak igény, csak akkor jogos, hogyha e követelményeket kielégítik. Tehát jelentés tervezeteim három ügynökség tekintetében ezt állapítják meg, és mint mondottam, van javítani való mind a három tekintetében, bár munkáikat más és más eszközökkel végzik, ám a cél ugyanaz, és ez a cél az együttműködés, a velünk való együttműködés, olyan alapokra való helyezése, amely nem hagy kívánni valókat maga után. Ennyit szerettem volna elmondani jelentéstevőként, most pedig árnyék előadóimnak adnám meg a szót először Ulli Ludvigsonnak, az őste képviseletében Ole parancsolj. Rúdött. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a nagyon jó munkáját a három javaslattal kapcsolatban. Ez egy jó munkaalapot jelenthet. Aztán fontos elmondani, hogy általános értelemben kell itt gondolkodni. Az ESMA és mások is helyesen ítélték meg a helyzetet, és a jelentéstevő is azon a véleményen van, hogy ezeknek a szervezeteknek az ajánlásait követnünk kell. Gyakorlatilag azt a következtetést kell levonjuk, hogy a felelősség kérdése hogyan oszlik meg, ezen három intézmény szempontjából itt még a részleteket tovább lehet finomítani. 2011 óta a hatóság túl sok forrás, vagy túl kevés, túl kevés személyzeti támogatást kapott. Azt is láthatjuk, hogy fontos lenne és egyébként erre ráutal a számvevőszék is. A mandátumot is ki kellene terjeszteni, és további forrásokra lenne szükség, de az is teljesen egyértelmű, vagy érthető, hogy miért akarnak racionalizálni, de azért nem lehet a végtelenségig racionalizálni. Úgyhogy a mandátum minden szempontból árnyalt kell, hogy legyen, és a mandátumot azért be kell tudni tartani. De ugyanakkor világosan kell megfogalmazni a helyzetet, a szügynökségnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy feladatait megvalósítsa. Nem szabad túl passzívnak vagy törékenynek lennünk a az európai pénzügyi stabilitás biztosítása a feladata ennek az ügynökségnek. Aztán nézzük most a hatóság jövőjét, és azt, hogy az ezzel kapcsolatos finanszírozás hogyan valósul majd meg. A bizottsági fehér könyv, amely a második szemeszterben jelenik meg, ennek értelmében valamit tenni kell. Nos, hát itt is azért pontosításokra van még szükség. Szerintem jól kezdődött ez a folyamat, és biztos, hogy együtt tudunk majd működni. Köszönöm szépen. A konzervatív frakcióbeli kollégámnak szeretném megadni a szót, mint Árnyék Ödornak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Nos, hát én is szeretnék mindenkinek a lehető legjobbakat kívánni 2016-ra. Nagyon örülök annak, hogy ezzel a jelentéssel kapcsolatban kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen minden egyetértünk, amit ön leírt. Itt három kérdést vetnék azért fel. Az első, először az utolsó bekezdés a finanszírozással kapcsolatban, ezt megkérdőjelezném, mert itt nem jó, hogyha a függetlenséget aláásó finanszírozási módszerekben gondolkodunk. A másik fontos gondolat az az, hogy egyetértünk a mandátumok betartásával, a kettes szintű intézkedések, amelyek a pénzügyi válsághoz kapcsolódnak. Nos, hát ezeknek nagy része most már inkább kifutóban van. Tudjuk, hogy a következő években kevesebb jogszabály érkezik majd esetleg még a tőkepiaci unió, amikor majd konkrétábbá válik, esetleg majd akkor számíthatunk még erre, de az biztos, hogy egyenőre a, csök, a csökkentésben kell gondolkodni, a munkatársak szempontjából, hiszen itt a technikai sztenderdek már nem annyira lesznek fontosak, és most inkább a jogszabály betartatása, illetve ellenőrzése az, ami hangsúlyosabbá válik, tehát itt a munkában egy át, egy hangsúlyeltolódást láthatunk majd, ez kevesebb személyzeti forrást és pénzügyi forrást is jelent. Azután fontos lenne az is, hogy minél több nemzeti szakértőt alkalmazzanak, ne csak állandó munkatársakat. Ezt azért gondolom, mert a technikai sztenderdek kialakításánál különböző fajta szakértelemre van szükség, és ez nagyon gyakran rövid időre koncentrálódik, tehát itt a mi véleményünk szerint szükséges lenne, hogy rugalmasabb rendszerben gondolkozzunk, hogy a szakértők akkor jelenjenek meg a szakértők munkája, amikor erre valóban szükség van. Tehát ebben a három gondolatban, kérdésben szeretnénk még együttműködni, és további vitát várunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak egy pontot szeretnék elmondani, mint elnök én döntöm el, hogy én ugye most egy jelentős tövők és elnök is vagyok, egymás után adhatom meg a szót, ez egy másik történet. Persze a liberálisok körül nem látok senkit, mint akinek megadhatnám a szót, árnyék előadó kincsem, Gue, Kati nincs itt, Zöldek, Sven, nem basz, Aikut ugyan ő maga, de szót kaphat azért a párt nevében. Köszönöm szépen! Mindenkinek egyébként kellemes boldog új évet. Három gyors megjegyzés. Egyrészt egyetértünk a jelentéssel. Egyes a bevezetők, amelyeket most kifejtett, talán megmagyarázza jobban a jelentést, ám lesznek bizonyos módosítóink, amelyek révén a jelentés inkább átláthatóbb, egyenesebb beszédet jelentenek majd. Az eszakkabló tárgyalások során szerintem világosabb megfogalmazásokra van szükség, érthetőbb módon kell kommunikálni ezek az intézményekkel, különös tekintettel a dokumentumokhoz való nem egyenlő hozzáférés problémáját, amelyet időre időre felmerül, meg az a kérdés, hogy az újrakinevezések keretében az EBA táj biztosított bennünket arról, hogy a stakeholderekkel való kapcsolattartásuk teljesen áttekintető lesz, míg az ESMA és az IOPA nem vállalt ilyet magára, ilyen átláthatósági kötelezettséget, úgyhogy ezt meg kell követeljük majd. Még kommentálnám röviden azt, amit a konzervatív kollégák kifejtettek. Nagyon meglep az a javaslat, miszerint a végrehajtás értékelése, a jogszabály értékelése több forrá, kevesebb forrást igényel, mint a jogszabály alkotás. Sok esetben az európai jogszabályokat ugyan megírják, ám nem hajtják végre. Miért javasolják tehát azt, hogy csökkentsék az ellenőrző létszámot, a megfelelő végrehajtást vizsgáló létszámot? sokat panaszkodunk a pénzügyi válság miatt, és most azt kérjük az ügynökségtől, hogy csökkentsék a finanszírozását a tevékenységnek, rossz cél. Ha, kis, ha kisebb költségvetési allokációkat akarnak elérni, ám akkor díjat lehetne kérni a piaci szereplőktől hozzájárulásként. Ez nem jelentene számukra szavazati jogot, hiszen a függetlenséget fenn kell tartani, ám az, hogyha több a személyzetben több tagállami szakértő szerepel, éppen a függetlenséget kockáztatja, amelyet követelnek. Mert a tagállami szakértők már most is szerepet kapnak az irányítási folyamatban, ám az európai érdekek mellett kell működjön a, a személyzet, és egyes kiszivárgások a tagállamoktól jönnek, és nem az intézményektől maguktól, tehát egy olyan európai személyzetre van szükség, amely az európai közérdeket tartja elsősorban, elsősorban szem előtt. Ez a követelmény tehát, amelyet majd továbbiakban meg kell még vitassunk. Köszönöm szépen, az EFTD nevében Markó nincs itt. A másik Markó lenne felelős, nem? Jó. Akkor az ENF nevében Barbara Kappel kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, és én is köszönöm a jelentéstevői munkát. A jelentés a 2014-es ügynökségek hatóságok esetében kimondja, hogy 2014. decemberében a számbőszek megállapította azt, hogy az adatok alapján az eszközöket szabályszerűen használták fel, és a működés megfelelő volt. A kérdés, hogy mi a teendő a három ügynökségben annak érdekében, hogy a úgymond, vegyes finanszírozástól tovább lépve saját költségvetési sorral, eszközzel bírjanak. Fontos, hogy a prioritások meghatározásához ragaszkodjanak, és a mandátumhoz ragaszkodjanak. Ezt két intézkedést jelent elsősorban. Tehát a mandátum bővítése mellett érvelnek az intézmények, ám fontos, hogy a, lát, a bonyolultságát csökkentsük a működésnek, és érthetőbb, jártatóbb legyen a működés, és a rend, a, az arányosság elve érvényesüljön, a harmadik dolog pedig az Európai Parlamentet időről időre tájékoztatni kell, vagy jelentős tevő is rámutatott ennek fontosságára, a munkacsoportok, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak, ezek igényeit is figyelembe kell vegye a három ügynökség működésében. Ha ezt a katalógus teljesítik az intézmények, akkor el lehet gondolkozni arról, hogy a vegyes finanszírozással tovább lépve arra kérjük a bizottságot, hogy saját költségvetési tétellel finanszírozza ezeket az intézményeket. Köszönöm, nem látok további jelentkezőt képviselőtársaim körében. Akkor először is köszönöm az intenzív munkát a frakcióbeli kollégáktól, részéről, alapvetően támogatták jelentéseimet. Szerintem közösen egy jó szövegre tudunk ki, megírni. Persze nem várjuk azt, hogy a kokóbú egy egyben átveszi a mi jelentésünket, hanem maga is kiegészítve még koherensebbé és összefogottabbá teszi majd, de úgy, hogy a plenáris elé kerülő végleges szövegben megmaradnak a mi pontjaink is, ez volt az együttműködés célja részemről, és lesz a cél is a következő napokban, amikor konkrét szövegeken fogunk dolgozni. Tehát most pedig leveszem a jelentéstövői kalapomat, és felveszem az elnökit, bejelentve, hogy január 19-e lesz a módos benyújtásának határideje, jövő héten tehát, 12-kor majd, a szakbizottsági vita február 15-én lesz, és a benyújtott módosítók alapján igyekszem majd az árnyékadókkal megfelelő kompromisszumokat kialakítani, hogy február 22-én, 23-án szép nyugodtan meg tudjuk szavazni majd itt a szakbizottságban, a Kokobu pedig a következő szakaszban fog foglalkozni ezzel, és akik olvasgatják a szerződéseket, tudják, hogy áprilisra plenárisra tudjuk majd bocsájtani a számvevőszég jelentések határidejét is figyelembe véve az anyagot. Köszönöm. Most pedig átadom ismét elnökünknek a szót, Roberto Parancsoly. Thank you. Köszönöm szépen, Markus. Nagyon rövid volt. Következő napi rendi pontunk az én jelentésem a bankunióval kapcsolatban a módosítások megtárgyalása. Itt nagyon sok módosítás érkezett, 362 módosítás. Először is szeretném megköszönni az összes kollégának a hozzájárulását a munkához, és szeretnénk a legfontosabb területeken röviden végigfutni, nem lehet minden módosítással külön foglalkozni, tehát pontról pontra haladva, és természetesen majd az árnyékjelentéstevői találkozókon is ezen a héten és a következő héten tárgyalásokra kerül sor. Először is nagyon örülök annak, hogy a legtöbb kolléga egyetért az SSM-mel, az SAB tevékenységével, annak első éves tevékenységével, és természetesen szívesen veszem a tanácsokat, javaslatokat itt a jó néhány olyan módosítás van, amely tulajdonképpen ugyanarra a témára vonatkozik, de nem értek egyet azzal, hogy az egyes projektek felülvizsgálatát hogyan kívánják módosítani, de ezt majd specifikus találkozókon fogjuk pontosítani. Készen állok arra, hogy az központi bankon belül jobban megkülönböztessük a feladatokat, tehát nem értek egyet azokkal a kollégákkal, akik úgy gondolják, hogy itt egy intézményi ellentmondásról van szó a jelenlegi keretek között. Persze tudjuk, hogy erről már méreható vita folyt akkor, amikor a rendszert kialakítottuk. Szent Gigold részéről jó néhány módosítás érkezett a makroprudenciális politikára, illetve a, a kockázatok felmérésére vonatkozóan. Ezeket nagyon érdekesnek gondolom, jónak gondolom, ezeket a koncepció alapján biztos, hogy képesek leszünk beépíteni az anyagba. És A CSR részéről nem szeretnék most a módosítások tartalmára kitérni. Az biztos, hogy a 141-es módosításban foglaltaknak megfelelően már elmondtam, hogy miért nem támogatom ezt a módosítást. Mert itt egy eljárásjogi kérdésről van szó. Aztán tőkeszintek témájában szerintem kiegyensúlyozott a megközelítésem, ugyanis egyrésztről elismertem azt, hogy alapvetően jobb minőségű és mennyiségű tőkére van szükségünk, másrésztről pedig a rövidtávú hatásokról is beszélnünk kell, és arról, hogy hogyan kívánunk stabilizáló hatást elérni. Nagyon fontos a kiszámítható jogi környezet. Tehát itt alapvetően ezt a megközelítést támogatom, de ugyanakkor nem szeretnék itt túl nagy módosításokat eszközölni. Mert mi úgy gondoljuk, hogy a jól feltőkésített bankokra szükség van, Nincs szükség túl nagy tök, további feltökésítésre sem, de arra sincs szükség, hogy csökkentsük ezt a tökésítési szintet. Nagyon óvatosan állnék hozzá ahhoz is, hogy ahhoz a kérdéshez, hogy az európai bankok kevésbé tőke erősek a, az amerikai bankokhoz képest. Ebben most nem mennék bele ebbe a vitába, de én nem is vagyok egyébként meggyőződve ennek a helyességéről. A, az NDA esetében szintén az eredeti javaslathoz tartanám magam. Az opcionális hatáskörrel kapcsolatban megint csak azt tudom mondani, hogy tovább lehet erősíteni megszövegezését is ennek a résznek, de vannak itt olyan módosítások is, amelyek tényleg specifikusan belemennek a konzultációba. Ezeket meg kell vizsgálnom, nagyon közelről, nagyon mélyen át kell gondolnom ezeket. Általános értelemben azt kell mondanom, hogy elfogadhatónak gondolom azt, hogy a biztosítások esetében a tőke kiegyensúlyozottságára kell törekedni, és hogy bizonyos kategóriák esetében további védőhálókra van szükség egészen addig, amíg a rendszer nem lesz teljes mértékben működőképes, de általánosságban arra szeretnék utalni, hogy a bankunió és a single rule book, ami még ugye nem létezett eddig, tehát, hogy ebben az értelemben is a realitást vegyük figyelembe, és néhány módosítás az értékelésre vonatkozik, Itt megint csak arra van szükség, hogy kiegyensúlyozottságot tudjunk elérni, és figyelembe tudjuk venni az új prioritásokat is, a 2016-os évre kiírt öt prioritásra gondolok főként. Aztán Görögország kapcsán nagyon érdekes javaslatokat olvashattunk. Drági is utalt egyébként arra a lehetőségre, hogy egy Európa izálhatjuk az ilyelét, én ugyanakkor nem értek egyet az erős kritikákkal és az azokkal a kritikákkal, amelyek a válságkezelésre vonatkoznak. Általános értelemben úgy gondolom, hogy nagyon nagy viták voltak már a tanácson belül is, és egyet értek a Bélinnel kapcsolatos döntésekre kell. Itt különböző opciók, alternatívák mutatkoznak, ezeket meg kell vizsgálni, de ez már így is van a jelenlegi rendszerben is, tehát ehhez nem kell változtatni semmin. Aztán a befektetővédelem témájában ezt teljes mértékben meg akarjuk erősíteni, a Bélin elvének megfelelően, ahogyan azt már el is mondtam, és aztán van itt még két nagyon érzékeny téma. Az egyik a sovereign exposure, és az EDIS, tehát a, az Európai Befektetési, Befektetés Biztosítási Alap, illetve rendszer. Itt a parlament egészen másként gondolkodik, mit kompromisszumra fogunk törekedni, mert nagyon sok álláspont van, és megpróbáljuk majd a 300-as és 301-es valc módosításokat beépíteni, illetve más módosítások is ide kapcsolódnak még, a bázeli rendszer koncepciójára építve, és az öt elnök jelentésére építve. Tehát megpróbáljuk ezt a kérdéskört helyesen kezelni, és egy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazni. Vannak olyan módosítások, amelyek szerintem nagyon extrém irányba mennek el, de vannak olyan módosítások is, amik az egész rendszer ellen szólnak, tehát itt majd megpróbálunk egy észszerű kompromisszumot kialakítani. Ami pedig az eriszt illeti, Én szerintem itt alapvető gondolatokhoz kellene ragaszkodnunk, és ne menjünk bele különböző vitákba, mert a javaslat már az asztalunkon van, tehát teljesen értelmetlen az, hogy arról vitatkozzunk, hogy helyese vagy sem. Én támogatom egyébként az ediszt, de vannak olyan kollégák is, akik óvatosabbak, vagy ellenzik ezt, vannak olyan módosítások, amelyek egyébként egész észszerűek, és egy másfajta megközelítést javasolnak. Van itt ugye egy erkölcsi faktor is, tehát itt megint csak megpróbálunk kompromisszumos megoldáson gondolkodni, ami elfogadható a többség számára, Én azt hiszem, hogy itt egy elfogadható módosításra kell törekedni az EDIS kapcsán, de teljesen nyitott vagyok egyébként, majd meglátjuk, hogy ez a most kezd, épp csak megkezdődött jogalkotási folyamat hogyan is alakul. Nem akarjuk azt, hogy a bankunióval lépjünk, vele e el versenyezni. Köszönöm és várom a megfigyeléseiket és reméljük, hogy jó kompromisszumokat tudunk majd kialakítani. Először megadom a szót a néppárt nevében. Evának. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkáért, amit a jelentése kapcsolatosan elvégzett. A tervezet jó alapot képez, a bankunió eddigi eredményeit felvázolja, illetve azokat a következményeket, amelyekkel a folyamatban lévő reformok járnak a banki ágazatban. Ön is említette, hogy több módosító indítványt is benyújtottunk. Elsősorban néhány kulcsfontosságú kérdésről szeretnék beszélni, amelyek a legfontosabbak az EPP számára. Az első, hogy elkerüljük a párhuzamosságot az adatszolgáltatásban. Úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy jól működő bankunió jöjjön létre, el kell kerülni, hogy a nemzeti illetékes hatóságokra túl nagy terhet rójunk, ezért a, az adat duplikációkat el kell kerülni. Azok közé tartozom én is, mint ahogyan Bauc úr is, akik a kettős jelentéstételi és többszörös jelentéstételi csatornákat, követelményeket kívánják el kerülni, A digitálisan orientált, digitálisan gondolkodó unió érdekében informatikai intelligens infrastruktúrákra van szükség, amelyek megfelelnek a felügyeleti funkciók kívánalmainak is az SSM-en belül. Az SSM és a nemzeti felügyeleti hatóságok között javítani kell az egyeztetést, a koordinációt. Nagyon fontos, hogy egy egyetlen alkalmazásban kezeljék az adatokat, ami pedig a nemzeti forrásokat és az ESM-et illeti. EPP-beli kollégáimmal együtt nem értek egyet azzal, hogy lehetőséget kell adni a hozzáféréshez a nemzeti forrásoknak és az ESM-nek is, a stabilitási mechanizmusnak is, ezekhez az adatokhoz. Szerintünk vagy egyiknek, vagy a másiknak kell ilyen hozzáférést adni. Harmadszor a közös backstop eszköz a Bélin és az egységes bankszanálási megoldás miatt lehet, hogy később jönne létre a közös backstop, és a közös adóügyi vagy költségvetési backstop az utolsó megoldás kell, hogy legyen, hogyha a prudenciális intézkedések, amelyek a felügyeletet hivatottak megerősíteni, nem tudják a kockázatot csökkenteni vagy megszüntetni. A jelentésben világosan rá kell mutatni, hogy a backstopnak költségvetés semlegesnek kell lennie középtávon. Az állami forrásokat, amelyeket felhasználnak, vissza kell fizetni, ideértve az utólagos és az a mögöttes támogatásokat is, illetve a morális kockázatot. Ezek a legfontosabb pontok, illetve a kockázatcsökkentés, ami a kockázat megosztás előtt kell, hogy jöjjön. A bizottság is hangsúlyozta, illetve azt hangsúlyozta, hogy ezeknek párhuzamosan kell zajlaniuk. Mi óvatosabb megközelítést sürgetnénk, különösen a betétbiztosítási alap összefüggésében. A kockázat megosztási eszköz előtt olyan intézkedéseket kell tenni, amelyek a kockázat csökkentését szolgálják. Ami pedig a többi pontot illeti, úgy gondoljuk, hogy meg kell említeni a nem résztvevő tagállamok szerepét is, ezért azt ösztönöznénk, hogy szélesebb körben kapjanak a banki unión belül képviseletet a banki hatóságok az EU-n keresztül, illetve nemzetközi szinten is. Ez nagyon fontos, hogy a hathatós szabályozást és a felügyeletet biztosítani tudjuk a rendszer szinten fontos bankok esetében. Ön is említette, és én is meg szeretném említeni, hogy az EDIS létrehozása nyomán az a betétbiztosítási alap eredményeit figyelembe kell venni, a bizottságnak erről részletes hatástanulmányt kell végeznie, miután a betét biztosítási alap irányelvet átültették, figyelembe véve a szubszidaritás, az arányosság követelményét. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani és nagyon kíváncsian várom majd az árnyék jelentéstevők találkozóját. Köszönöm szépen. Van Stock kolléga. Ja, liebe Kollegen, zu dem Bericht der Bankunion. A Bankunió jelentés 2015-ös kertézésű jelentéstárgyában a módosítók ügyében pozitív meglepetést okoztak ezek. Úgy gondolom, tisztelt kollégánk jelentése tovább javítható még azért. <clears throat> Három pont, melyet említenék először is. Nehezen fogadom el az EKB esetében a pénzpolitika és a felügyelet szétválasztását. Tűzfalakat kell építeni a pénzpolitika és a felügyelet közé, úgymond kínai falakat, és ezek inkább csak spanyol falak szerintem jelenlegi állapotukban. Szét kell választani a két tevékenységi kört. Nem látom jelen pillanatban, ki ellenőrzi ezeket a döntéseket. Ezért módosítom a 221-es számú módosító a jogszabály által előírt szervezeti szétválasztását irányozná elő a két feladatkörnek, és amelyet évről évre külső szakértői testület vizsgálná, és ezt azonnal nyilvánossá is tenné. Egy külső vizsgálatot kérek, a, emellett érvelek a 225-ös szemmódosító is ezt irányoz elő a nyilvánosság bevonásával. Jogi ellenőrzést van szükség az LKB tevékenysége felett. A bizottság most vizsgál egy szuverén államot, Lengyelországot, hogy vajon megfelelte a jogszerűségnek. Kiteszi ezt majd meg az LKB vonatkozásában a bíróság, Európai Bíróság meghatározása szerint az EKB saját mandátuma alapján problematikus tehát itt a hatáskör. A végrehajtási feladatokkal bír a vezetés Németországban is, ezt azonban ellenőriznie kell valakinek, felügyeleti szervre van szükség. Ez egy jogállami minimum standard ezért érvelek amellett, hogy ez a módosító elfogadásra kerüljön. Egy másik dolog, örülök annak, hogy a Banki Unió munkacsoportban Gigot kollega nagyon okos és szakszerű javaslatokat tesz. Nem sokban értünk egyet a két pártunk, a pártjaik nem értenek egyet sok mindenben, ebben igen. Abban, hogy a bankok magasabb tőke követelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Ez kell legyen a, a feltétel annak, hogy ne az adófizető ö, fizesse meg mindenek az árát. A 255-ös módosító a állami hitelek tőke ö, követelménybeli elszámolásának felső határát határozza meg a nagy hitelek tekintetben ezt támogatjuk, ezt a követelést. És ez a harmadik ponthoz visz tovább, amely a kettessel összefügg. Érzékelhető, hogy a bankok nem szívesen látják a magasabb tőkekövetelményeket, és ez az eszközbiztosítások kérdését is felveti, hogyha a, tő, a tőkés, hogyha magasabb tőkekvőnek felelnének meg a bankok, nem volna erre szükség, és némi aggályt vetesz fel azzal, hogyan akarják a társadalom nyakába varni a kockázatokat. A megtakarítások, például a német állampolgárok megtakarításait terhelve ezzel. A lépésről lépésre való bevezetést látom helyén valónak, és itt a, a megtakarítók érdekeikkel kell figyelembe vennünk és egyes betétbiztosítások elutasítását vonatkozó követeléseket helyén, nem tartom helyén valónak. Azok a módosítók, amelyek a német megtakarítási alapokra vonatkoznak a konzervatív frakció részéről elutasítást ilyen be, de viszont mindenképpen javítható a jelentés, szerintem alapjában jó, és ezen irányban tovább lépve elfogadható lesz. Köszönöm szépen, Toyer úr. Szévé Gulá nevében, ha jól gondolom. Igen, köszönöm, elnök úr. Szilvi Gulár nevében beszélek, felolvasom, amit mondandó volt, de én is szeretnék módosítókat betereszteni a magam nevében is, és rámutatva arra, hogy egy egységes alap akkor valósítható meg, hogyha a követelmények megfelelnek, ha ez nem valósul meg, akkor ellene volnék ennek az egységességnek, ugyanakkor fontos, hogy közösségi keret álljon fel, és ha kerüljön végrehajtásra. Most pedig Szilvi Gulár magyarázatát olvasnám fel. Sajnálja, hogy nem tudott eljönni. Szeretné, hogyha jó lenne az együttműködés a jelentéssel kapcsolatosan. Benyújtottunk néhány, nem túl sok, de fontos módosítót. Szeretné hangsúlyozni, hogy az egységes felügyeleti mechanizmus nagyon fontos, a globális színpadon is, különösen a kockázati, kockázatkezelés, kockázati étvágy és az internetes kockázat tekintetében fontos a harmonizált végrehajtás az EU egészében és a bankunió egészében, emlékeztetve arra, hogy a bizottság feladata többek között az, hogy a szétforgácsolódást megakadályozza a belső piacon, az EKb elnökének szándékát üdvözli, hogy együttműködjön az Európai Parlamenttel, az EKb szerepét illetően a banki ügyekben, a pénzügyi stabilitási testület tekintetében, és remélhetőleg a harmadik pillér az EDIS nem fog törést vagy torzítást okozni a banki modellek között. 2010-ben már dolgoztunk az Európai Felügyeleti Hatóság létrehozásán, akkor az Ekon Bizottság megpróbálta bevezetni a bankunió alapvető elemeit. Az Ekon Bizottságnak tehát nagyon fontos szerepe van a nyomonkövetésben, a bankunió nyomonkövetésében. Az ALDE nevében jelezném, hogy nagyon fontos módosítók eh, vannak, úgyhogy eh, nagyon nagy várakozásokkal tekintünk a tárgyalások elébe. Köszönöm szépen, Kári kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az észrevételt. Nagyon érdekes meghallgatni a reakciókat a módosítókra, több módosítót is javasoltunk, nem akarom áttekinteni ezeket egyenként, erre nincs időnk, de legfontosabb módosító javaslat kategóriákat megemlíteném. Egyértelmű, hogy a bankunió létrehozásának oka az volt, hogy védjük az állampolgárainkat az adóból finanszírozott bankmentő csomagokkal szemben. Tehát az állampolgárok védelméről beszéltünk kezdetekben, és ha most megnézzük a csomagot, véleményünk szerint a jövőbeli bérautókkal szemben ez nem védelem. Egy ilyen jelentésben bizonyos elvi kérdéseket fel kell vetnünk. Nem volt eléggé egyértelmű, hogy amikor nemzeti EU szinten továbbra is el tudjuk fogadni a megabankok jelenlétét, nagyon sok problémát felvet ez annyira nagy lesz egy-egy ilyen bank, hogy a mentésük lehetetlen válik, az ő kudarcuk az adófizetők pénzébe fog kerülni. Ezért eh, még alaposabban meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Lehet, hogy a frakciónkban túl messzire megyünk, amikor a jelentéstevő a mi javaslatainkról beszél, de legalább a probléma lényegét próbáljuk elérni. Az egységes felügyeleti mechanizmus, az SSM, ezzel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy nagyon gyakran újraértékelik a követelményeket. erre valóban szükség van, és a szakpolitikát a változó körülményekhez kell igazítani. Nagyon örülünk, hogy a jelentéstevő elmondta, hogy ez nem elég. Az 55 milliárd eurónál magasabb számra van szükség. Milyennél tovább mennénk, Szeretnénk arról gondolkod, gondoskodni, hogy 2030 előtt hatályba lépjen ez. SRM-re, a szanálási alapra is szükség van, és ebből talán lehetne a backstopot finanszírozni, ami pedig az összeférhetetlenséget illeti. Azt is fontos megemlíteni, hogy vannak összeférhetetlenségek az LKB személyzetén belül is. Erre szerettünk volna rámutatni, ezen érdekek közül némelyek ellentmondanak eh, a céljainknak. Minden esetre köszönöm a szót. Köszönöm szépen, Gigolt képviselő. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Először is a jelentéstevőhöz fordulnék. Köszönöm szépen az összefoglalót, és azt, hogy üdvözölte néhány módosítónkat, például az arányosság megerősítésében, illetve azzal kapcsolatosan is, hogy a makroprudenciális tevékenységek gyengeségére rámutattak, és arra, hogy itt egyensúlyt kell újra teremteni. Szeretnék szólni a különbségekről is, Először is van egyfajta belső szocialista divízió, von Weizsäcker aki arról beszél, mint mi a módosítóinkban, hogy magasabb tőkekövetelményekre van szükség, és hogy középtávon ez a nagy hitelezőknek nem lehet probléma. Ugyanakkor olvasok más módosítókat is, Ferrera és Beres kollégák módosítóit, akik meg azt mondják, hogy túl sokat követelünk a bankoktól tőkekövetelményképpen, ez hitelezésben probléma lehet. Jelen pillanatban én azért azt gondolom, hogy a hitelkereslet alacsony mi volta, nem a bankszabályozás miatt van, hanem a rossz makroekonomiai politikák miatt az eurozónában. Ezért a két célkitűzést, a pénzügyi stabilitást nem szabadna szembeállítani a szükséges makrogazdasági dinamikával, amit létre kell hoznunk. Ezért itt elest kell foglalnunk, és ki kell mondanunk, hogy magasabb tökekövetelményekre van szükség, azért, hogy az adó védő, az adófizetőket meg tudjuk védeni. És van még egy dolog, amit egyértelműen szeretnék leszögezni, Frau Fronstó is számára is. Számunkra nem elfogadható, hogy a hatáskört megosszuk, és európai szinten hozzunk döntéseket, utána viszont egyfajta kimazsolázásra kerülne sor, vagyis, hogy amikor a kudarcokért vagy a csődökért felelősséget vá- kell vállalni, akkor nincsen szolidaritás a tagállamok között, nincs ott Európa hogyha bankuniót hozunk létre, és kollektíven hozunk döntéseket az LKB-n, a felügyeleten keresztül, akkor a felelősség is kollektív, nem válogathatunk. Nem méltányos, hogy bizonyos tagállamok ne vegyenek ebben részt, akik egyébként a döntéshozatalban részt vesznek. Röviden szeretnék a zenekreditre is kitérni. Ön nem akar elállítani az egész projektet, ezt megértem, de módszertani aggájaink is vannak. A kérdés, az EKB, amikor törvényeket hoz, akkor alacsonyabb, sokkal alacsonyabb felelőssége van, mint az európai törvényhozónak. Európában sokat beszélünk a szabályozás javításáról. Vagyis először van egy tervezet, aztán konzultáció, a konzultációnak az összefoglalása, majd ezután az LKB e döntést hoz. Természetesen az LKB e független, de ami a felépítését illeti, illetve a szabályozással kapcsolatos döntéseit, ezt ugyanolyan szinten kellene meghatározni, ugyanolyan normák szerint, mint más jogszabályalkotási területeken, az anakredit tapasztalatból kiindulhatunk, vagyis ki kell tartani a jobb szabályozás elvei mellett, és az LKB is jobban tenni, hogyha ezekhez a szabályokhoz ragaszkodna, mert ezzel a függetlenségének jó hírnevét is védeni tudná. Sok témában egyetértünk az ötcsillagos mozgalommal, de az önmódosítóik egy kicsit megleptek. Szerintem egyszerűen nem igaz, hogy a bankunió Európát áldozattá teszi, hiszen alacsonyabb kockázatok is keletkeznek az Európai Unióban, tehát ezek az alapvető bírálatai a bankuniónak, rámutatva, hogy Olaszország vagy más ország ennek áldozata lehet, én ezzel egyáltalán nem tudok egyetérteni. Lehet, hogy bizonyos populista szándékoknak megfelel a politikai vitában Olaszországban, de nem méltó ehhez a nagy eredményhez, amit itt el tudtunk érni, vagyis hogy az európai bankokat felügyelet alá veszi, tehát az öt csillagos mozgalmat szeretném kérni, hogy teljesebben nyilatkozzon. Köszönöm szépen. Kérem kollégák, hogy próbálják rövidre fogni, mert Moskovici úrral van találkozónk. Köszönöm szépen. A jelentés megint csak felvet más fontos politikákat is, mert amikor bankunióról beszélünk, akkor nem lehet figyelemen kívül hagyni a gazdasági és monetáris unió válságát, és azt a politikai válságot, amely most jelenleg Európában tapasztalható. Tehát amikor a bankunióról beszélünk, akkor ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Éppen ezért különböző javaslatokat fogunk ebbe a jelentésbe javasolni, amelyek a konkrét témából fakadnak, de attól esetleg eltérnek, mert szerintünk most alternatívákat kell javasolnunk. Nem tehetjük azt, hogy egy rossz úton haladunk tovább, bezárjuk, vagy befogjuk a fülünket, és nem nézünk sem erre. Már az első pillér is nagyon gyenge volt, ez már megmutatkozott, ennek a jelei már érthetőek. Gondolok például az összeférhetetlenségi kérdésekre az Európai Központi Bankkal kapcsolatban, aztán itt van a Security Review, itt a módosítások a szocialisták részéről is ezt mutatják, de mi már ezt másfél éve mondogatjuk, és vannak más olyan öm, termékek is, mint a derivatívák, amelyekkel tele vannak egyébként a német bankok, és amelyeknek nagyon nagy a kockázata. Még akkor is, hogyha a német bankok nagy részt kint, kívül vannak ebből az európai felügyeleti rendszerből, ez miért van egyébként így, és mit gondol erről Sven Giegold egyébként erről a jelenlegi helyzetről? A Single Resolution fund kapcsolatban szintén kritikus vagyok, a második pillérrel kapcsolatban is, mert ez már bebizonyította, hogy nagyon is válságos helyzetben van, és hogy egy egységes alappal 55 milliárdból mit teszünk? 8 évről van szó. Olaszországban négy bank kimentése, ami egyébként az egész bankrendszernek maximum 1%-át teszi ki, három ö, évbe telik, mire ezt kifizetjük a saját rendszerünkön belül, tehát egy egész kis apró válság is elég ahhoz, hogy az egész rendszer megdőljön. Tehát nagyon is gyenge. Ami a harmadik pillért illeti, ott pedig a betétes garanciáról van szó. Nos, hát itt is valami olyat kellene, egy olyan rendszert kellene létrehozni, amelyben a központi bankokat olyan helyzetbe hoznánk, hogy garanciát tudjanak vállalni utolsó lehetőségként. Tehát nem kell megint arra ö, abban gondolkodni, hogy a tagállamoknak, vagy pedig az állampolgároknak, vagy a betéteseknek kellene állni a számlát. Ne, legyenek az utolsó garanciások a központi bankok. Szerintem ez az egyetlen rendszer, mert különben mindig a betétesek fognak fizetni, és ránk fognak mutatni, mert mi hoztuk ezeket a rossz jogszabályokat. Köszönöm, Bernár Monó. Nem akartam felszólalni, de ön a listámon volt. Csak nagyon röviden. Meghallgatva a többieket, azt hiszem, hogy ez egy nagyon is nehéz terep lesz, és további kockázatokat vállalunk magunknak. Ezt láthattuk nemrég egyes tagállamokban is, és a pénzügyi válság elő vagy utóbb újra le fog csapni, és az emberek fel fognak lázadni. Köszönöm szépen. Most a Catch the Eye rendszerben egy-egy percet engedek mindenkinek. Köszönöm szépen, és köszönöm a munkát is, amit elvégeztek. Két kérdésem van. A módosíták, amelyeket benyújtottam, majd rámutatnak arra, hogy a harmadik pillért is meg kell erősíteni a bankuniót. A két pilléres bankunió nem teljes, ez egyértelmű, és tovább kell lépni a harmadik pillér létrehozásában is a bizottság javaslatával eltekintetben egyetértek, nyilván reálisan kell gondolkozni a tagállamok részéről, és bizonyos kollégák részéről vannak vonakodások, ezek érthetőek bizonyos esetekben. Éppen ezért fokozatosan kell haladni a kölcsönösítétel tekintetében. biztos vagyok benne, elnök úr, hogy te majd eh, hangot tudsz adni ezeknek eh, a fenntartásoknak. Be, Pervans Berez. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a jó alapot, vita alapot, ez önmagában már nagyon jó. Lenne néhány javaslatom az SSM rendszerrel kapcsolatban. Tudom, hogy itt még egy beiktatási időszakban vagyunk, be kell járatni a rendszerbe, mégiscsak a problémákat nem hallgathatjuk el. Egyetértek az idis nem itt ebben a jelentésben kell ezt a problémát megoldanunk, és egyébként Sven Gigold úr is rámutat arra, hogy nem lehet bankunióról beszélni, akkor, amikor hiányzik az egyik pillér, és amely miatt aztán az északi és déli részek között egyre inkább növekszik a különbség, és emiatt megakad az egész rendszer. Tehát én szerintem jó lenne, hogyha rávilágítanánk arra, hogy ütemtervi szempontból van itt egy hiányosság. És aztán itt vannak a hatásvizsgálatok. Nagyon meglep az, hogy tudom, hogy szisztémikus válságról beszélünk, és hogy nem lehet állandóan hatásvizsgálatokat te- csináltatni, és ehhez időre van szükség, de amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor a piaci szereplők megint csak azt fogják felrólni nekünk, hogy nem segítjük a folyamat beindulását. Tehát azért mégiscsak van hatása a pénzügyi piacokra a mi ö, tevékenységünknek, és ezt nagyon óvatosan kell ezért megtennünk. Köszönöm, Eliza. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Szeretnék két gondolatot felvetni. Az első arra vonatkozik, hogy alapvetően több tőkét kérünk, és itt egy ellentmondás mutatkozik azzal, hogy a makrogazdasági elemzések hiányoznak. Az a probléma, hogyha ebben a helyzetben, amikor a gazdaság nagyon lassan mozog bizonyos tagállamokban, és egyáltalán a gazdasági élet globális szinten is lassul, és a bankok egyébként nagyon gyenge helyzetben vannak, rendkívül magassá válik a tőkék, a tőke ára, és azok, akik a bankokba befektetnek, úgy gondolják, hogy nagyon magas a kockázati faktor. Tehát itt nem igen nem kérdéséről van szó, hanem inkább arról, hogy a részletekben rejlik az ördög, és elemezni kell a helyzetet, és végig kell gondolni, mit mikor akarunk bevezetni. Szerintem egyébként már le vagyunk csúszva a dologról, mert ez az egész folyamat három pilléren alapszik, de amikor a a kockázatok ellenőrzését akarjuk elérni, akkor egy felülvizsgálat vagy rendszerrel és a single rule bookon keresztül akarjuk ezt megtenni, de ehhez ugyanilyen betétes garanciára van szükség, de kérem, hogy ezt ne felejtsék el, hogy megpróbáljuk az FDIC-t le mm, térképezni, lemásolni, de ott van egy backstop, a Federal Reserve, és ez garant tálni tudja 250 ezer dollárig a betétesek, tehát a betétes garancia ilyen összegig valósul meg. Nálunk ez elképzelhetetlen. Köszönöm. Jákob, utolsó felszólaló. Ne féljenek, rövid leszek, csak válaszolni szerettem volna. Arra a ellenmondásnak tűnő elemre, amelyre Sven Gigold is Gold, felolvasom a módosítót, hogy megtakarítson időt, ahol feloldódik ez a látszalagos ellenmondás. Tudnék, azt javasolja, a 12-es bekezdés veszi, hogy a követelmény növekedése elérendő azzal, hogy megfelelő eszközökkel érendő el. Ez pedig a ö, folyamatos és zekerőmentes átállást jelenti a magasabb tőke követelményekre, a, fent, a visszatartott ö, jövedelmek minimális szintjén való meghatározásában. Szerintem itt nincs ellenmondás. Hogyha kicsit körültekintőben olvasta volna a szöveget, a kollégám akkor nem látott volna ebben gondot. Szóval Gigold válasza, majd megmutatjuk, hol a gond. Köszönöm, köszönöm kollégáim hozzászólásait és a közös gondolkozást. A módosítókra való reflexióként néhány rövid mondat csak. Osztom Eva Paunova gondolatait, meglátásait, hogy a dupla készítési követelmény, számítástechnikai kérdések, az intézményi kérdések és a nemzeti hozzájárulás ügyében eletértek abban a két pontban, amelyet mondott részben más a megközelítésem, a backstop ügyében az ECOFEN világ, nyilatkozata világos, szükség van a backstopra, olyan menetrendre van szüksége amelyet a, amelyet a tanács jóvá hagy. A frontloading kérdésében lehet, hogy tartanak a nézettek, de a de nem látok ellenmondást. kockázat csökkentés Nagyon fontos hogy ne feledkezzünk itt meg az elemekről. Egységes felügyelet és egységes feladása van szükség, a kockázatcsökkentés, a CRR, Basel 3-as tőkenövekedés, a kockázat csökkentés kell, hogy szégálják. Most nem mondhatjuk azt, hogy mindezt el kell felejteni, és teljes kölcsönösség révén csökkentjük a kockázatot. Sok, sok tekintetben csökkent a kockázat, és a bankunió épp ezt a célt szolgálja. A harmadik pillár nagyon korlátozott, nagyon prudens kockázatmegoldást irányoz elő. Mindezeket persze látva nem, a, nem megfelelő leírása a valóságnak az a követ, új követelmény, miszerint először egy pótlagos kockázatcsökkentésre van a szükség, mielőtt bármilyen korlátozott kockázat megosztás bevezetése kerülne. Az, az államadósági hitelkitettség, kockázatkitettség tekintetében én is követtem azokat a gondolatokat, amelyeket néhány néppárti módosító irányelzőlő, a Bázel Bizottság működik, ezt figyelembe kell venni, a az európai rendszer működik, és hogyha megfelelő módon, észszerű módon közelítjük meg a kérdést, tudunk egy közös, meg tudunk egyezni egy olyan közös szövegben, amely jó áttörösön lesz. Az edészel kapcsolatban nem ismétlek, amit elmondottam, nem kell átfedésben legyen a most folyamában levő jogszabályokatással, ám a harmadik pilléri bankunió fontosságát említenünk kell, bár a tartalmi elemeket át lehet tenni a másik vitára, Ám vannak közös pontok itt, és szerintem észszerű volna megállapodni egy végső kompromisszum körül. Más pontokat most nem említek, a KKV támogató tényezőkre vonatkozó pontokkal egyetértek. Igen, támogatni kell ezeket, ezekkel egyetértek, pontokkal és más módosítók is vannak. Nagyon jó gulár módosítókról megfeledkeztem, például a nemzetközi fórumok tárgyában és a kiegyensúlyozott megközelítés tárgyában, a tőke ügyében végül, szerintem. Legyünk pontosak. Ebben a szövegben én azt mondom, hogy a nagy megnőtt tőke minőség és mennyiség létfontosságú. Ha azt mondjuk, hogy ez eszem nem helytálló. Az, amit mondtak, az, az nem helyes, és az európai bankok jelenleg alul tőkistettek, ezzel nem értek egyet. Mindezek fényében persze, és tudva, hogy nagyon sok megvitatni van meg ebben a témában, azt gondolom, hogy ezen a területen is tudunk észszerű kompromisszumot találni, amely egyrészt a szabálykönyv és a nagyon konkrét, pontos tőkekövetelményeket is érvényben tartja a bankok vonatkozásában, más oldalon viszont értékelünk el azt is, hogy a rövid távú kihatásai a tőkejogoknak milyen hatást jelent. Mondtuk, hogy a szabályozási köznetet stabilizálni kell, miközben látjuk, mennyire fontos a magasan tőkistett bankok szerepe a stabilitás szempontjából is, meg a gazdasági erősítés szempontjából is. Ezen dolgozunk, köszönöm a hozzászólásokat. A e jelentésről január 25-én fogunk szavazni pénteken, szerdén pedig az árnyék előadói ülést lesz. Köszönöm, most pedig zárjuk a szakbizottsági ülést. A következő 2015 25. január 25-én lesz majd délután. Most pedig egy nagyon rövid szünetet tartunk, hogy a Econ Taxe vegyes bizottság ülése felkészüljünk, illetve Moszkvici úr fogadására. Köszönöm.